Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kolléganők, kollégák, elkezdjük az ülés hetet, és pedig a költségvetés ellenőrzési bizottság nevében. Most szeretném a napirendet bemutatni. Mindenki megkapta a napirendet. szeretnék érdeklődni, hogy van-e valamilyen óhaj, igény nincsen, ha nincsen, akkor elfogadjuk a napirendet. Szeretnék utalni arra, hogy nyilvános ülésről van szó, tehát az interneten, a webstreamen figyelemmel követhető. Köszönünk a tolmácsoknak is, a fordítószolgálatnak, és a következő a december 2-i, 5-i, 17-i ülési jegyzőkönyvének elfogadása. Van-e valakinek megjegyzése? Nincsen. Akkor ezeket a jegyzőkönyveket elfogadtuk. Így áttérhetünk a következő napirendi pontra, ez pedig a négyes napirendi pont, a mentesítés eljárás, az Európai Unió általános költségvetése Európai Bizottság. Folytatjuk a biztosok meghallgatását. Markus Pieper, a jelentés szerzője, szeretném üdvözölni körünkben Andor biztos urat, tehát üdvözöljük a szakbizottságunkban. Üdvözlöm még az Európai Számbevőszék képviseletét is. Tehát most a számbevőszék kapszót. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, a szakbizottság tagjai, hölgyeim és uraim! Az Európai Számvevőszék részéről az a megtiszteltetésért, hogy ismertethetem önökkel a számvevőszék 2012-es jelentésének hatodik fejezetét, vagyis a foglalkoztatási szociális ügyeket. 2012-ben a számvevőszék második alkalommal külön értékelést készített erről a területről. Ez lehetővé teszi, hogy jobban beazonosítsuk a problémákat a foglalkoztatás és szociális ügyek területén, amelyek néha eltérnek az ötös fejezettől, a regionális politikától, közlekedés és energiától. Körülbelül 13,4 milliárd eurót tett ki ennek a területnek a költsége vetése 2012-ben, ez 30%-os növekedés jelentett 2011-hez képest. Az ESA a költségek 96%-át teszi ki. Az EU-s kohéziós politika részeként az ESA, az esa közösen menedzseli a bizottság, a tagállamok, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a regionális fejlesztési alapra és a kohéziós alapra. A jogalapot és a költségeket különösen abból a szempontból kell megvizsgálni, hogy itt humán tőkébe ruházunk be, társfinanszírozott az alap, és gyakran kis partnereket vonunk be a projektekbe. Ezek a faktorok pedig azt jelentik, hogy könnyű eltérni az EU-s szabályoktól, a nemzeti szabályoktól és a jogszabályoktól, és ezek olyan költségeket eredményeznek, amelyeket a jelenlegi ellenőrzési szisztémák nem tudnak kikorrigálni bizottsági szinten. 180 tranzakció jött létre az ESA projektek keretében 2012-ben. A számvevőszék ellenőrizte, hogy betartották-e vonatkozó szabályokat és szabályzásokat. Az eredmény nem változott az előző évekhez képest. A számvevőszék megalapította, hogy a hiba ráta 1,3 és 5,1% között van. Ez viszont azt jelenti, hogy kb. 3,2% a valós adat. 2011-ben ugyanez 22 százalékos volt. Szeretném hangsúlyozni, a hiba szó nem azt jelzi, hogy itt elpocsikoltunk pénzeket, vagy csalások történtek volna. 2011-ben 40 százalék, 2012-ben 35 százalék volt a hibák gyakorisága, és a 180 auditált tranzakcióból 63-ban fordultak elő. Ami az ötös fejezetet illeti, a tranzakcióknak több mint a felét, 67%-át érintette a hiba, pedig elég információt kaptak a tagállamok, hogy kikorrigálják ezeket a problémákat, mielőtt a bizottsággal certifikáltatnak az eredményeket a DG Employ kiadott egy Management Verification című jelentést, és ez megerősítette, hogy az ilyenfajta ellenőrzések nem elég hatékonyak. 2012-ben a hatos fejezet kicsit jobban utána jár a hibák eredetének, és részletesebb információt ad. Ami az előző éveket illeti, főleg a költségvisszatérítés, a projektek menedzselése és a résztvevők finanszírozása teszi ki a hibarátákat, ez körülbelül 65%-át teszi ki a hibáknak, és körülbelül a teljes hiba százaléknak 74%-át. Például felfedeztük, hogy nem jogosan kapott valaki támogatást, túlságosan sok költséget számoltak el, vagy nem megfelelően számolták ki az ESZA projektek költségét. A legtöbb szabályt, amely ide vonatkozik, maguk a tagállamok szabták meg ezekben a esetekben nagyon összetettek, és nagyon szigorúak a szabályok, szigorúbbak, mint az EU szabályok. Ezt hívjuk gold platingnek, aranyozásnak. A hibák másik doik fő forrása az a közbeszerzési szabályok be nem tartása. Ez adja a felfedezett hibák 30%-át, és a becsült hibarát a 25%-át. A regionális politikával ellentétben minden közbeszerzési szerződést az EU irányelveknek megfelelően hajtották végre, és itt az EU-s közbeszerzési szabályok közvetlenül érvényesek, tehát megint csak a betartó szabályok nemzeti szabályok voltak. A számvevőszék megállapította, hogy a kifizetéseknek a területén magasabb kockázatok jeleltek meg, például 8 tranzakcióból, amit átvilágítottunk, 5-nél fedeztünk fel hibát, ami azt jelenti, hogy ez a lezárási rendszert is vetészezteti. Meg is állapítottuk, hogy a megbízhatatlan dokumentumok azt eredményezhetik, hogy irreguláris költségek jelennek meg, ezek orvoslására a bizottság megteszi a megfelelő lépéseket. A hatos fejezet 2012-ben új fejezetet vezetett be, a Simplified Cost Option, az egyszerűsített költségopciókat, itt a, bíros, eh, a szemvevőszék azt javasolta, hogy általányt fizessünk, és ne valós költségeket. Ennek az oka az volt, hogy az egyszerűsített eljárás keretében kevesebb hiba jelenik meg, mint a konkrét projekt visszatérítéseknél. 2009 óta az ESSA kiszélesítette ezeket a kifizetéseket a 2012-ben auditált eljárásoknak egy negyede használt egyszerűsített költségopciót. Az auditált eljárások körülbelül felét az ilyen eljárások teszik ki. A számvevőszék nem fedezett fel hibákat a az általány díjas fizetések keretében. Ez viszont azt bizonyítja megint csak konkrétan, hogy a Simplified Cost Option kevésbé hiba, kevesebb hiba adódik belőle, és pozitív hatása van a hiba arányra. Hölgyeim és uraim, bár a hatodik fejezet a pénzügyi korrekciókat nem említi, mert ezek az első fejezetben jelenek meg, ennek ellenére azt hiszem, hogy majd holnap veszik ezt gorcső alá. Ennek ellenére szeretnék beszámolni a 2012-es pénzügyi korrekciókról. Mégpedig azért szeretném ezt megtenni, mert főleg Románia esetében nagyon nagyok a következményei ennek. Ez a vita még folyik a számvevőszék és a bizottság között. Én azt mondanám, hogy eltér az álláspontunk, de mégis kiegészíti egymást. A számvevőszék a jogi alapot veszi figyelembe, a bizottság viszont az EU pénzügyi érdekeit. Nagyon fontos, hogy a számvevőszék figyelembe vesz bizonyos pénzügyi korrekciókat, amikor a hibarátát számolja. Ezért aztán, amikor a számvevőszék hibát talált, de a pénzügyi korrekciót már eszközölték ugyanabban az pénzügyi évben, projekt szinten, ez a kategória nem kerül bele a hiba rátába. De ugyanakkor az díjas pénzügyi korrekciók nem hatnak ki a bíróság által, a szemvőszék által felfedezett hibákra. Ugyanezt vonatkozik az ESSA romániai értékelésére 2012. decemberben, ahogy azt az 1.2-es box 1.31-es pontjában és az első fejezet 1.33-as pontjában leírtuk. Végül, ami a rendszerek hatékonyságát illeti, illetve a nemzeti hatóságok és a bizottság szerepét. Ezt részletesen leírtuk az ötös fejezetben, a 2012-es éves jelentésben, mind az s ra mind a regionális politikára vonatkoztatva. Először is az auditálásokat, illetve 2012-ben a számvevő szég, a 112 tagállamokban létező hatóságból négyet értékelt. Ez a 2010-es munkánk folytatása volt. 19 olyan hatóság volt a regionális fejlesztési alapban és az ESZA keretében a 15 tagállamban, amelyet meg átvilágítottunk, és 2012-ben megállapítottuk, hogy négy hatóság nagyon hatékonyan munkodott, egy pedig részben hatékonyan. Az adott egy esetben specifikus problémákat azonosítottunk be, és felhívtuk a hatóság figyelmét, hogy jelentsen a bizottságnak, amit meg is tettek. Másodszorban a számvevőszék a javult területeket is beazonosítja, és megállapodtuk, hogy az Európai Bizottság nem kapott elég tájékoztatást az adott témakörökben. A számvevőszék decemberben a websájtján a 16 per 2013-as jelentést a Taking Stock of Single Audit címmel közzétette. Ez a külön jelentés elemezte azt, hogy az Európai Bizottság a kohézió területen mennyire bízhat a nemzeti auditáló hatóságok munkájában, és az egyszeres auditálási modell, a single audit modell alkalmazását átvilágította, ezt a 1083 per 2006-os rendelet 73-as szabja meg. A jelentés a 2010-2012-es időszakot fedi le. Ezen kívül nagyon fontos, hogy tudják, hogy az ötös fejezet és a 16 2013-as külön jelentés nem akkora kiterjedés, mint az eddigi ESZA programok. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Lázaros, Lázaró úrnak, az Európai Számbevőzék képviselőjének a nyilatkozatát nagyon szépen köszönöm. Most pedig megkérném Andor biztos urat, hogy kommentálja a hallottakat. Andor úr. Köszönöm. Elnök úr, igen tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim. Mindenek előtt szeretném elismerésemet kifejezni a számbabúszéknek, ennek a jelentésnek, amit ma hallottunk. Megadja az elégedettség érzését, és azt mutatja, hogy megfelelő úton vagyunk. Itt uh, a mi főigazgatásunk, uh, főigazgatóságunk rendelkezik a legalacsonyabb hibahányadossal. Összességében, hogyha 2%-ot meghaladunk, akkor ez uh, azzal függ össze, hogy Románia 2012-ben különleges helyet foglalt el. Even if not correcting. Ez nem sikerült minden projekt alatt elérni, hiszen ez lehetetlen lett volna. A hibahányados teljes mértékben megfelel a foglalkoztatási főigazgatóság éves jelentésében foglaltaknak. Most röviden szólnék arról, hogy hogyan látjuk a számbevőszék jelentését. Egy szóval összefoglalhatnánk, hogy egyszerűsített. 26 százaléka a megvizsgált anyagoknak használta az egyszerűsített költségopciót. És itt az egyszerűsített költségopció hasznát mutatja ez. Ez azt jelenti, hogy nagyon aktívak voltunk az egyszerűsítésben, és az egyszerűsítés pedig csökkentette az administratív leterheltséget, és növelte a hatékonyságot, csökkentette a hibahányadost. Ez és az úgynevezett gold plating, az aranyozás, amelyet a tagállamok végeztek, egy jelentésbe is belekerült, amit átadtunk a parlamentnek. Mondhatok konkrét példákat, mond konkrét akciókat, hogy a tagállamokkal hogyan értük el a pozitív változásokat. Testmértékben egyetértünk a székkel, hogy erre a tapasztalatra további építenünk kell. Meg kell osztanunk a tapasztalatainkat. Az új rendelet jobban megengedi majd azt, hogy proaktívan érjünk el egy 50%-os hányadost, hogy az Európai Szociális Alap operációinak 50%-a egyszerűsített eljárásban zajlik 2017-ig. Azonban továbbra sem szabad szemről tévesztenünk eh, a hibákat. Most a, a saját eh, dokumentumomról beszélnék, amelyet elküldtünk a parlamentnek. Mit tettünk? Konkrét eredményekre ösztönözzük a tagállamokat. Mindenképpen eh, korrekciókat kell kieszközünk a jövőben is, és a korrekciókon azt mondanám, hogy az első szinten komolyabban kell venni az ellenőrzést. A számbevőszék utolsó ajánlása az auditáló hatóságokra vonatkozik, felügyelő hatóságokra. Szorgalmazunk az együttműködést ezekkel operacionális programokkal olyan esetekben, amikor magas a kockázat. Üdvözlöm a számbevőszék munkáját, a megbízhatósági nyilatkozat tekintetében 2012-13-asról van szó. A figyelem arra kell, hogy összpontosuljon, hogy a tagállamok különféle auditálási hatóságai, felügyeleti szervei jobban, hatékonyabban vizsgálják a tranzakciókat. Végezetül pedig a stratégiámról szeretném elmondani, hogy a ESA megfelelő felhasználása nagyon lényeges pontokban kevesebb esetben kellett felfüggesztenünk. 38 esetben kettő tagállam esetében kellett ezt felfüggesztenünk. 2013-ban 29 eljárást állítottunk le, ezen kívül a pénzügyi korrekciókat azért is alkalmazok, hogy védjük az Európai Unió költségvetését. 2012 között 2,1 milliárd euró szántunk korrekciókra, kumulatív alapon, és ez pedig 2012-ben 430 millió eurót tett ki. Egyidejűleg nagyon fontos, hogy ez a szigorú politika nem abszorpciós jellegű. Körülbelül a 2007-2013 közötti allokációk nagy százalékát eh, sikerült 2013 végéig elkölteni. És 2013-ban az ESA 13 milliárd eurót fizetett ki. Ez pedig 22%-kal több, mint 2012-ben. Hölgyeim és uraim, igen képviselők, nem állítom itt önök előtt, hogy minden tökéletes. Az Európai Számövőszék jelentése is azt mutatja, hogy eh, nagyon fontos dolgok vannak, amelyekkel foglalkoznunk kell. Azonban haladást értünk el, a pénzügyeinkben a hibahányados csökkent, ez pedig lehetővé teszi, hogy jobban koncentráljunk munkánk minőségére az új költségvetési időszakban. 26 millióan vannak munkanélkül az Európai Unióban. Nem bocsátanak meg nekünk, hogyha nem a lehető legjobban használunk fel minden egyes eurót, hogy javítsunk a helyzetünkön. Az ESSA egyedül természetesen nem oldhatja meg a munkanélküliség problémáját. A fiatalok munkanélküliségét sem. De nagyon fontos szerepet játszik a munkanélküliség elleni harcban. 2007 óta az ESSA 68 millió európainak segített. Úgy gondoljuk, hogy az ESA támogatás körülbelül 5,5 millió új munkahelyhez járulhatott hozzá. Több mint 7 millió európai kapott továbbképzést, ami növeli esélyeit a munkaerőpiacon. Ezek az egyéni sorsok rendelkeznek egy közös momentummal. Az Európai Szociális Alap segít az embereknek, hogy itt a technológiai változások alatt, a nagy válság alatt is legyen munkájuk és reménységük. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Most a jelentéstevőnek adom meg a szót. A mentesítésért felelős kolléga Markus Piper kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt szemvevő széki tag, kedves kollégáim! A kiadások szabályszerűsége, amelyről beszélt a biztos úr, e körül nem bontakozott ki jelentős vita valóban nem várhatunk a potenciális konfliktusra ennek a témának a kapcsán. Ami a módszert illeti, természetesen még nyitva van az a kérdés, hogy a hiba arány miért 2,2%-os, és utána miért növekedett 3,2%-ra mégiscsak, ahogy azt a számvevőszék megállapította, hol vannak ennek az okai. A bizottság azt mondja, hogy ugyan annyi maradt a hiba arány, ugyanakkor maradt a hiba arány, viszont mi itt úgymond csak a kerítésről figyeljük ezt a vitát, mindenkinek megvannak a saját érvei az egyik, illetve a másik verzió mellett, amit mi szeretnénk a jövőre nézve, az a következő, szeretnénk, hogyha lenne a bizottságnak, illetve a szembebőszéknek egy közös véleménye ezzel a problématikával kapcsolatban, azért, hogy metodikai szempontból is legyen egy segítségünk, és megfelelő ítéletet mondhassunk az Európai Parlament nevében is. Ebben az összefüggésben szeretnék még megemlíteni valamit. A szemvevőszék utalhat arra, mi szerint 2009-ből, 2010-ből a bizottság egy-egy ajánlást teljes mértékben megfogadott, illetve vannak további ajánlások, amelyeket eh, többnyire elfogadtak, illetve egy olyan ajánlás, amelyet egyáltalán nem valósított meg a bizottság. A tartalmi aspektusok hiányoznak ebből, éppen ezért kérném a szemvevőszéket arra, hogy mely területeken vár még valamit a bizottságtól, illetve lehet, hogy a bizottság is választ tudna adni a szemvevőszék által megfogalmazott kritikákra. Olyan dolgokról van szó, amelyek néhány évvel visszamenőlegesen történtek, és várjuk a választ ezekre a pontokra. Hölgyeim és uraim, ami jóval nagyobb aggodalommal tölt el, az nem is a hiba arány önmagában véve. A hiba arány alapvetően a számításokon, a bizalmon, az információkon alapul, amelyeket a tagországoktól kapunk. A szemvevőszék véleménye szerint ez a bizalom um, csak részben megalapozott, és a bizottság egy jelentéséből idéznék itt, az úgynevezett overview áttekintésből, ami a tagországok által végzett ellenőrzésekről szól. Ez azt jelenti, hogy az ellenőrző hatóságok jelentős hiányosságokat mutatnak fel, a köztes helyek is, akik bekapcsolódnak az ellenőrzésbe. Az ellenőrzések nagyon gyakran csak formálisak igazából, és folyamatosan elhangzik az, hogy a közbeszerzés szabályai ellen vétenek az érintettek, és nincs megfelelő képzés, oktatás, tehát a feladatok nem járnak ezekkel kéz a kézben, amelyeket a bizottság javasolt, hiányoznak az igazgatási kapacitások. A bizottság egyik jelentéséből idéztem ezeket a kritikus pontokat. Éppen ezért vannak aggájaim, és a biztos, hogy a következő kérdést intézném. A 2,2%-os ibarány rendben, de milyen mértékben megbízhatóak azok az adatok, amelyeket a tagországoktól kapunk? Ez az egyik dolog. És van még egy második kérdésem a gold plating-el kapcsolatban. Itt vannak különbségek a tagországok között, mégpedig jelentős különbségek. A bizottságnak jelentős kompetenciái vannak ezen a területen. Annak érdekében, hogy bizonyos egyszerű hibák elkerülhetőek legyenek, de miért vannak ezek a jelentős különbségek a tagországok között? A bizottságnak vannak elképzelései arról, hogy miért mutatkozik ilyen jelentős különbség a tagországok között ezen a területen? És van még egy kérdésem, ami a felvevő, a pénzek felvevő kapacitására vonatkozik. Ez egy kicsit, tehát nem úgymond nem fair, hiszen um, írásban ezt a kérdést nem juttattuk el önhöz. Az Európai Szociális Alapból 30 és 50 százalék, ha nagyon jól megy, akkor maximum 60 százalékos a felvevő kapacitás, és erről a köztársadalmi vita is szól. Én az újságokból veszem ezt az információt, ez azt jelenti, hogy több milliárd euró marad felhasználhatlanul. A bizottság véleménye szerint ennek mi az oka? A Romániában vagy Bulgáriában megvizsgáljuk a helyzetet, illetve Németországban is, ahol a nagyvárosokban óriási problémák vannak, tehát hogyha megvan a pénz, akkor miért nem sikerül ezt lehívni, hol látja ön ennek a legfőbb okait? És utolsó megjegyzésem, egy kicsit hosszabb megjegyzés. Ki szeretnék térni arra, hogy ami a kiadások szabályszerűségét illeti, jogszerűségét formális szempontból, vegyük el a tagországi bizonytalansági tényezőt, tehát formális szempontból úgy tűnik, hogy minden rendben, viszont az ön tartalmi tevékenységét illetően ön kitért arra, hogy 5,5 millió munkahely megtartásához járult hozzá, és 7,5 millió ember kapott, illetve jutott hozzá jobb szakképesítéshez. Hogyha ezt európai szinten vizsgáljuk, és néz, azt nézzük, hogy bizonyos országokban több mint 50%-os a szépségi munkanélküliség, a munkanélküliség 20-30% közötti, és ezzel egyidejűleg azt is tudomásul kell vennünk, hogy az Európai Bizottság elindította az ifjúsági garancia akkor felmerül bennem a kérdés, hogy ez a pénz valóban olyan hatékonyan került a felhasználásra, hogy azt állíthatjuk magunkról, az elmúlt években nagyon jó munkát végeztünk, és ami az elkövetkezendő éveket illeti, elindíthatjuk az ifjúsági garanciát. Ez azt jelenti, az ifjúsági garancia, hogy mindenki egy bizonyos életkorig egy továbbképzési, szakképzési, átképzési, foglalkoztatási helyet kaphat. Ezt garantálja számára Európa. Ön a válaszaiban kitért erre az ígéretre, viszont már nem garanciáról beszélt, hanem egy úgymond ígéretről, annak kapcsán, hogy a fiatalokat, a munkanélkülieket integrálják a munkaerőpiacra. Tehát ez egy kis visszalépés a korábbi garanciához képest, ahhoz az ígérethez képest, miszerint elindul az ifjúsági garancia. Én azt gondolom, hogy ennek a programnak még egy tisztességesebb nevet kellett volna adni, tehát egy felrebb nevet, hiszen az európai intézmények ezt nem tudták volna így betartani, és ő nem válaszolt arra, hogy a szociális alapok hány százalékát fordították képzési foglalkoztatás megtartási intézkedésekre. Hány százaléka került ebbe a rubrikába? rubrikába. Ő azt mondja, hogy 70-80 százaléka a pénzeknek, de várjuk a válaszát. Meg szeretném kérdezni azt, hogy ez hány százalékkal sikerült csökkentenünk az ifjúsági munkanélküliséget, illetve általában véve hány százalékkal sikerült ezzel csökkenteni a munkanélküliséget? Úgy tűnik, hogy növekedett a munkanélküliség és az ifjúsági munkanélküliség is. Tehát ami az ön igényeit illeti, a politika kialakítását illetően, illetve a megvalósult tényeket illetően a kettő között ellentét feszül, és fontos, hogy Európa intézményekként igenis hozzunk létre garanciákat a jövőre. Van egy utolsó megjegyzésem, ez nagyon sok tevékenységet érint az önházán belül, különösen az ország specifikus ajánlásokat, amikor önök beavatkoznak a nemzeti jogalkotásba, és azt mondják, hogy a nyugdíjrendszer, a tagország nyugdíjrendszerek nem működnek megfelelően, kritizálják a gyermekellátási segélyt, különböző tagországokban a házastársak közötti adómegosztást. Hát ön elismeri-e azt, hogy a szociál állam elve a legtöbb nemzeti alkotmányban került rögzítésre? Akkor hogyan lehet egy ilyen konkrét területbe Európai Bizottságként beavatkozni? Hát Nekem nehézségeim vannak azzal, hogy értékeljem azt, hogy azok a kapacitások, amelyeket az ön házában bevetnek, megfelelnek-e az elveknek, illetve az a sok önkéntes dolog, amit vállalnak, ezeket nem lehetne inkább az ellenőrzésbe befektetni, az európai pénzek felhasználásának ellenőrzésébe. Például a közvetlen szerű ellenőrzések vizsgálatát illeti, hogy ezt nem bízzuk teljes mértékben a tagországokra. Tehát én szeretném, hogyha egy erősebb Európa alakulnak ki, egy ütőképesebb bizottság, egy olyan bizottság, amely nem engedi elhitetni magával a tagországok által azt, hogy minden rendben van, és fontos, hogy az adó pénzeket felelősség teljesebben használjuk fel, hiszen azok a hiányosságok, amelyeket ön megnevezett biztos úr a jelentésében, remélem azt, hogy ön ezeknek a hiányosságoknak jobban utána tud járni azért, hogy erre a gyógyért találjunk. A szemrehányás igazából nem is a bizottság ellen szól, ami a kiadások jogszerűségét illeti, hanem annak a ténynek szól, hogy túlságosan hagyatkozunk a tagországokra és azt gondolom, hogy a legtöbb kollégával itt a szakbizottságon belül egyet is értünk, hogy szeretnénk, hogyha egy erőteljesebb európai válasz születne erre a problémára. Köszönöm. Köszönöm szépen, Piper úr. Most pedig a szakbizottság tagjainak adom meg a szót. Először a koordinátoroknak, a frakciók részéről Inge Gressle. Köszönöm szépen, és üdvözölni szeretném. Mindig nagyon örülünk annak, amikor eszmecserét folytatunk önnel, mert ez egy nagyon fontos dosszié számunkra is, nevezetesen a szociális alap és a szociális kiadások. Tavaly már nagyon élénk vitánk volt, amikor a fiatalok munkanélküliségére szánt összegekről volt szó. Közben nagyon sok civil szervezet, aki kapott támogatást, ott tájékozódtam, és megint azt hallottam, hogy gyakran erről nem lehet tudni pontosan, mert statisztikailag nem iktatják. Gyakran azt mondják a civil szervezetek, hogy mi mindent megteszünk, amit lehet, de a kedvezményezettek, akikkel beszéltem, és nagyon sokkal beszéltem, mindjárt azt mondják, hogy ők mindig szolgáltatják az adatok hova lesznek ezek az adatok? Még miért nem tudják megmondani azt, hogy mi történt ezekkel a ö, pénzekkel? Tehát miért, hol vesznek el az információk a visszajelezéskor? Másodszorban. Németországban van egy ö, kisebbségi csoport, a romák, amikkel kapcsolatban most nagyon sok problémánk van. Az ESZÁ-ból nagyon sok pénzt kapnak a tagállamok, ahol nagyon sok roma él, és Romániával és Bulgáriával kapcsolatban, és ennek a két országnak utána jártam, hét éve foglalkozom velük, tehát azt láttam, hogy amikor a 42-es oldal adatait nézem, akkor Romániában és Bulgáriában az ESZA-ból befolyó támogatás kevesebb, mint 10%. Ha valami, akkor nagyon nem stimmel itt. Mi nem stimmel? Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy növelje ezt az összeget? Én érdeklődtem egy kicsit, hogy mi történik. Romániát, Bulgáriát illetően emelik az összegeket, sőt, Romániát illetően is 47, illetve 41 százalékra. De hát a kérdésem az, hogy mit érünk el ezen a területen? Mit tudunk segíteni a romák integrációja területén? Szükség van a válaszra, muszáj válaszolnunk. Az európai költségvetésnek válaszolnia kell arra, hogy mi történik ezen a területen. Engem nagyon aggaszt ez a téma az, hogy a bizottság nem tud erre válaszolni, úgyhogy tényleg nagyon szeretném kérni, ássa be magát ebbe a témába, és nézzen utána. Nem azért jövünk ezekre a vitekre, hogy aztán hazamenjünk, és azt mondjuk, hogy megint nem tudtunk meg semmit. Úgyhogy még egyszer, egy technikai kérdés, ami tulajdonképpen politika is, az előfinanszírozást illetően. Igazából az előfinanszírozásokat illetően milyen idősek ezek. Azt látjuk ugyanis, hogy az előfinanszírozásoknak több mint 20%-a több mint 6 éves. Hát akkor el kell, hogy mondjam, 6 év után még majd projekteket finanszíroznak? Kicsit aggaszt engem ez, úgyhogy nem tudom a szociális alappal itt mi történik. Aztán, hogy mondjam el, hogy létezik egy roma stratégia. Mi történik a roma stratégiával? Ha soha semmi konkrét eredményt nem kapunk. Ön mit gondol a monitorozás és az értékelés során? Milyen konkrét eredményeket kaptak? Ön mit gondol? Mik a kézzelfogható eredmények? És az ex ante értékeléseknél a nemzeti keret stratégiák keretében és a nemzeti programok keretében mit szeretnének elérni ezen a területen. Azért kérdezem ezt, mert a választóinknak nem mondhatjuk azt, egyszer már kifizettük az európai költségvetésből, most pedig a roma stratégia keretében újra fizetünk. Ez egy probléma, minket Németországban nagyon foglalkoztat, és nagyon sajnálom, de a német sajtó szándékosan félre akarja érteni az Európai Bizottságot, és nagyon negatív a sajtója ennek a témának. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy az állampolgárok pedig ezt követik. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Jens Geier. Meine Frage bezieht a kérdésem hasonló összefüggésben merül majd fel, mint Gressle asszony esetében. Azt kérdezném Andor biztostól, hogy bizonyos országokban eh, felfüggesztik az a folyósítást, politikai célokat szeretnének elérni. Most azért eh, legyünk őszinték önmagunkhoz, mi a parlament prioritása a tagállamokban? Eddig a mi szakbizottságunk prioritása az volt, hogy megfelelő módon folyjanak a tranzakciók. És itt a mentesítések során is mindig megkértük a bizottságot, hogy amennyiben a források eljuttatása során problémákat észlelnek, akkor függesszék fel a források további folyósítását. Tehát, hogyha a pénz nem odaérkezik meg, ahova szánják, azért, mert nem tudják garantálni ott az, hogy megfelelő helyre kerüljön a pénz, akkor itt ez egy politikai nyomásgyakorlás. Tehát eh, azokban az országokban, eh, amelyeket az előbb említettél, Románia és Bulgária, Elég gyakran ez volt az eset. Tehát akkor meg kell néznünk, hogy mi a fontos, tehát az, hogy megfelelő módon szánják a pénzt, a megfelelő módon juttassák el az érintettekhez, mert hogyha leállítjuk hibák miatt, akkor a pénz sehogy se jut el. Tehát az a lényeg, hogy eljusson a pénz, vagy az a lényeg, hogy jogosan, tisztességesen jut oda. Eddig az volt a fontos, hogy megnézzük a játékszabályokat, hogy betartják-e azokat. Igen, ezt mondom. Tehát, mm, én nem látok semmilyen ellentmondást. El kell gondolkoznunk azon, Tehát, hogyha ez a szemrehányás, ahogy itt mondtad, a bizottság irányába, akkor itt most zsákutcába kerültünk. Mert politikai célt akarunk elérni, itt magasabb a hibahányados, vagy felfüggesztik a pénzek folyósítását azért, mert elrontják a menedzselést. Tehát a bizottságot mindig szíthatjuk, vagy azért, vagy azért, de nem tartunk túlságosan tisztességesnek, hogy a bizottságon verjük el mindig a port. Inge, inge, mindjárt. Szeretnék egy megoldást javasolni. Amikor telefonáltam a minisztereddel, akkor Bukarestben volt, és éppen ott Baden-Württemberg és Románia közötti közigazgatási együttműködésről tárgyaltak, hogy a Baden-Württembergiek segítsék ott a felszívó képességet, tehát hogy jobban el tudják költeni a forrásokat. Érdekelne Andor úr véleményei, hogy eh, hogyan, hogyan látja ezt a viszonyt? Tehát a politikai célok elérése, vagy pedig eh, a korrekt forrásmenedzselés az érintett országokban. Hát az biztos, hogy egyfajta kutyaszorítóban vagyunk, és milyen, milyen ötletek van a bizottságnak, hogy kijussunk ebből. Köszönöm szépen. Pillanatnyilag elgondolkozom, hogy esetleg azzal függ össze a vita élessége, hogy 2014-ben vagyunk, és nem 2012-ben, de folytatjuk a felszólalók sorát, Mulder kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt a románok és a bulgárok munka erőpiaci megjelenése érdekelne. De néhány általános kérdést tennék fel. Mindenek előtt a társadalombiztosítás itt az egyik legnagyobb rendszer. És hogy a pénzügyi korrekciókat hogyan alkalmazzák az elmúlt években nagyon csökkent a hibahányados. A bizottság úgy érvel, hogy a számvevőszék máshogy kalkulál. Tehát itt, ha ezt a 25%-ot Romániában figyelembe vették volna, akkor ugyanaz maradt volna a hibahányados. Tehát itt a számítási módszerekről van szó. Tehát a bizottság szeretne itt valamit, szeretne valamit tenni a számbevőszék ellen. A számbevőszék természetesen tiszteletben tartja a nemzetközi szabályokat. A bizottság milyen érvekkel száll szembe a számbevőszék érveiből. Második kérdésem, említette ezt a két százalékos limitet. Igen, hogy érzi magát a bizottság? Hogy miért nem tudott a 2% alá menni a hibahányadosok esetében? Köszönöm, Inge Gressle. Csak egy pontostást szeretnék tenni. Természetesen a romákat nem segti az, hogyha egy olyan civil szervezet kapja a pénzt, aki nem a romáknak dolgozik. És hogyha csalás van a kiírásoknál, vagy bármely más ok, amit megállapít a bizottság, öt román program esetében 2012-ben a strukturális alapoknál úgymond megszüntették a támogatást mert én látok itt egy hajszálat a levesben, úgymond. Azt gondolom, hogy ennek a szakbizottságnak a munkája nem abból áll, legalábbis én nem így értem, ezt a saját munkában, hogy olyan dolgokat keresünk, amelyeket kritizálni lehet. Itt nagyon komoly dolgokról van szó, és meg szeretném kérdezni azt, hogy miért ilyen kevés támogatási eszköz folyt. Tehát, hogyha én önt úgymond meg akarnám verni, akkor ez úgy is nézne ki, kívülről is. Andreasen asszony. Köszönöm, elnök úr. Elhangzott számos érv a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy ennek hatása van-e a hibarány növekedésére, vagy sem. Én úgy érzem, hogy a pénzügyi korrekció a hibarány csak akkor csökkentheti, hogyha a pénz visszajut a kedvezményezethez. Amikor eh, a korrekciókról van szó, akkor a pénz a kormányoktól érkezik, annélkül, hogy ezt nem szerzik vissza a kedvezményezettől, azaz eh, az adófizető ennek kétszer fizeti meg az árát. Tehát én nem látom azt, hogy a pénzügyi korrekcióknak lenne bármilyen hatása is eh, a hiba arányra, olyan esetben, hogyha ezek nem kerülnek visszaszerzésre a kedvezményezettektől. Romániában és Bulgáriában jelentős aggájaink vannak a ellenőrzésekkel kapcsolatban. Itt nem lehetne egy közvetlenebb típusú ellenőrzést megvalósítani, például a szociális alapoknál, hiszen bebizonyították azt, hogy nincsenek azon a szinten, hogy ezeket az ellenőrzéseket megfelelően megvalósítsák. Köszönöm, mondja az elnök további hozzászólások nincsenek a tagok részéről, akkor megkérem a biztos urat, hogy válaszoljon a kérdésekre. Amennyiben most lehetősége van erre, bizonyos dolgokat később is el tudunk fogadni írásban. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék kitérni a lehető legtöbb kérdésre. Először azt szeretném mondani, hogy nagyon lelkesítő azt látni, hogy pozitívan értékelik a viszonylag alacsony hiba arányt. Ez nem csak a 2012-es évre vonatkozik, hanem számos egymást követő évre is, amelyeket már magunk magunk tudhatunk. És ezekben az években mind a foglalkoztatási főigazgatóság kalkulációi, illetve a szemvevőszék számtásai ugyanabban az irányba mutattak. Igaz az, hogy az az év, amelyet most vizsgálunk, a 2012-es év, egy olyan esetet mutatott, amelynek kapcsán a szemvevőszék tagja elmondta azt, hogy még mindig metodológiai vita van közöttünk. Mivel ez itt egy új tapasztalat volt, érthető, hogy a vita egy bizonyos dimenziót öltött. Nem zárult le még ez a vita. Feltétlenül értékeljük azt, hogy a szég nagyon világos érveket sorakoztatott fel a saját metodológiája mellett, és ez vezetett az adott számadatokhoz, amelyek itt vannak előttünk. Azt gondolom, hogy a vita jól tükrözte azt a tényt is, hogy ebben az évben 40%-a a hibáknak, tehát egy jelentős arány egy tagországból érkezett, ez pedig Románia. És én szívesen beszélek erről a témáról, és szeretnék reagálni a kérdésekre hangsúlyoznám először is azt, hogy történelmi és földrajzi közelség, illetve feltételek miatt bizonyos tagországok mások és mások. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Romániát és Bulgáriát ugyanabban a csoportban kere, kezeljük, mint másokat, ez pedig a belépésével az Európai Unióba, ami azonban a felvevő kapacitást illeti, ennek arányát, illetve a felvőképesség minőségét ők nem tartoznak ugyanebbe a kategóriába. Bulgária az elmúlt években sokkal robusztusabb gyorsasággal vette fel, illetve hívta le a támogatásokat, tehát nem voltak felfüggesztések, megszakítások a támogatásokban ebben az országban. Bulgáriában 75,5-77,5%-os a felvevő kapacitás, 66%-os az általános felvevő kapacitás, és Románia 41%-ot mutat a felvevő kapacitásban. Ami a felvevő kapacitást illeti, az az ország, amely közel Romániahoz, Szlovákia 48%-kal, és itt is sokkal alacsonyabb az általános vevő kapacitás, mint az EU-s átlag. A finanszírozási időszak elején Görögország volt annak idején, amely viszonylag gyenge felvőkapacitási arányokat mutatott, illetve más országok is. Itt az a jelentős beruházások történtek idő, erőfeszítések szempontjából is a foglalkoztatási főigazgatóság részéről annak érdekében, hogy az arányok növekedjenek, javuljon a felvőkapacitás, illetve a felvevőkapacitás minőséges javuljon. Milyen típusú tevékenységeket feltételez mindez? Nagyon sok együttműködésre van szükség a személyzet képzésében, azért, hogy az administratív munka minősége javulhasson. Románia és más országok esetében a nagy hibarány gyakran a gyors személycsere miatt volt így, illetve a vezetőség változása miatt, lecserélése miatt. Romániában egy évvel ezelőtt került megválasztásra egy új kormány, és úgy döntöttek, hogy jelentős átszervezési intézkedéseket valósítanak meg. És annak idején megállapítottuk azt, hogy nagyon gyakran uh, változik a személyzet, ennek negatív hatása van a minőségre, és a tapasztalt munkatársak összetetlenek. Annak érdekében, hogy előbbre lehessen lépni. Tehát vannak olyan jelek, amelyek miatt lelkesedhetünk, de nem lehetünk önelégültek. Azt gondoljuk, hogy Románia ezeket a tanácsokat megfogadja, reméljük, és majd meglátjuk azt, hogy ennek milyen konkrét eredményei lesznek a konkrét munkát illetően. Ami bizonyos országokat illeti, nem csak Romániát és Bulgáriát, hanem Szlovákiát is, illetve két másik országot is meg kell, hogy említsek, Magyarországot és a Cseh köztársaságot. Ezekben az országokban az európai roma integrációs nemzeti keret megvalósítása kulcsfontosságú lesz az elkövetkezendő években. Én értem azt, hogy jelentős az érdeklődés abban, hogy végre konkrét eredményeket lássunk, viszont mi hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy ez az európai megközelítés, amelyet Vivian Redding elnök közösen dolgoztunk ki, hosszú távú politika. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség minden évben konkrét kézzelfogható eredményekre. Viszont tudjuk azt, hogy itt hosszú távú beruházásokra van szükség, és azt is tudjuk, hogy itt nem csak pénzbeli kérdésről van szó. Nagyon fontos, hogy elkezdjük kidolgozni a stratégiát, vegyük számba a korábbi EU-s kiadásokat, a románka kapcsolatos programokra. Ez egy olyan gyakorlat, amelyre 2010-ben került sor, az úgynevezett eh, task force keretében, és utána természetesen ez egy EU-s finanszírozási eszközé vált, és nagyon fontos, hogy az Európai Szociális Alap, de nem kizárólag a Szociális Alap fontos szerepet játszik ebben az európai keretet 2011-ben dolgoztuk ki, és ezekből nemzeti stratégiák alakultak 2012-ben. A megvalósítás részben a nemzeti kormányokra van bízva, viszont a megvalósulás nagyon sok civil szervezeten szervezeten és önkormányzatokon. Ez része volt az elmúlt két évben a munkánknak, tehát együtt dolgoztunk a nemzeti kormányokkal, civil szervezetekkel és az önkormányzatokkal, és én magam is részt vettem számos programban, ezekben az országokban, konferenciákon is részt vettem, az említett országok minisztereivel együtt, illetve a kedvezményegezettek, az önkormányzatok képviselésbe kapcsolódtak a folyamatban. Magyarországon került erre a legutóbbi alkalommal októberben, de Romániában és Bulgáriában is, Kassán, Keresztvákiában is volt egy hasonló kezdeményezés. Sefcsó is biztosra valósítottuk ezt meg közösen annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy ezekben az országokban világosan értsék azt, hogy itt egy EU-s prioritásról van szó, illetve hogy mi biztosítani szeretnénk um, az eredményeket. Nagyon fontos kapcsolatot alakítottunk ki a nemzetközi szervezetekkel, az Európa Tanácssal, a Világbankkal többek között, hiszen nagyon fontos, hogy mindezek a szereplők, amelyeknek hatásuk volt az integrációs programokra Dél-Kelet-Európában, nem csak EU-s országokban, hanem az EU határain túl is. Hát nagyon fontos, hogy ők ugyanazokat a célokat kövessék, és fontos, hogy lépéseinket koordináljuk Soros György nevét is kiemelném, illetve egy norvég alapot is, amelyek jelentős szerepet játszanak a roma integráció finanszírozásában. Azonban egyikünk sem gondolja azt, hogy ez meg fogja oldani a problémát mégpedig egy éjszaka alatt. Ennek nagyon sok vetülete van, nagyon fontos a mérhető eredmény, a foglalkoztatás, az oktatás szintje, az egészség és lakhatási viszonyok, de a diszkrimináció kérdése is felmerül itt. Éppen ezért a bizottságon belül ez nem csak egy eh, biztos felelősséget, tehát nem csak az én felelősségem, hanem Vivian Redding felelőssége is, aki az alapvető jogokért felelős biztos, és nagyon fontos a diszkrimináció ellen küzdeni. Ez egy hosszadalmas folyamat lesz, annak érdekében, hogy látható eredményeket tudjunk felmutatni. És fontos erőfeszítésénket összegezni. Eh. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy bizonyos roma egyének, bár, mint bármely más EU-s állampolgár, ma él a, szabad, a mozgásszabadsággal, és élvezi ezt a jogot, és figyelembe veszik, hogy ö, a saját országukban, a származási országukban elviselhetetlenek számukra a viszonyok, vagy egyszerűen jobb megélhetést keresnek szembesültünk nehézségekkel bizonyos országokban, ahová érkeznek, de ugyanakkor nagyon ösztönző dolgokat is láttunk közösségektől, önkormányzatoktól, régióktól, amelyek fel akarják szívni az EU-s alapokat, annak érdekében, hogy munkalehetőségeket teremtsenek, beiskolázási lehetőségeket, megfelelő lakhatási viszonyokat, hogy megoldják ezt a problémát. Együttműködünk, és ha szükséges, akkor támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket. Nyilvánvaló azonban az, hogy a legnagyobb erőfeszítéseket az úgynevezett forrásországoknak kell tenniük, ahonnan a legnagyobb számú roma ö, ö, lakosság él. Ami a néha gyönke közigazgatást illeti és eh, háttérinfrastruktúrát, annak érdekében, hogy gazdasági fellendülést teremtsünk a régiókban és mikrorégiókban, ahol a romák többsége él, ez maga egy jó alapot teremtene az integrációhoz. Úgyhogy ez nem egyszerűen arról szól, hogy mennyi pénzt költünk el, hanem arról, hogy megfelelően, okosan költsük el ezeket a pénzeket és javítsuk az életfeltételeket. Egy másik terület, különösen Piper úr kérdezett erre, a fiatalok és az ifjúság alkalmazása és az ifjúsági garancia alkalmazása gyakorlatban. Én nagyon remélem, hogy ez egy olyan elképzelés, amit már részletesen átláthatóvá tettünk, és most már az érintetek értik azt, hogy az ifjúsági kerencia az nem egy azonnali csodaszer, és nem kínál munkahelyeket, hanem az osztrák és a finn kitűnő példákon alapulva csökkenti az általános 25 éven aluliak munkanélkül is, munkanélkül töltött idejét, és képzési lehetőségeket nyújt számukra, vagy az iskola elhagyás után, vagy akkor, amikor elvesztik a munkájukat. Hogy hangsúlyozom azonban, hogy ez nem kizárólag a pénzről szól, hanem arról is, hogy a tagállamoknak a kapacitását hogyan javítsuk. Így aztán tavaly februárban a tanács elfogadott egy egyeséget arról, hogy az ifjúsági garanciát a gyakorlatban hogyan alkalmazunk, illetve 6 milliárd eurót különítettünk el erre egy külön eszköz keretében, hogy minden egyes tagállamban együttműködjenek velünk a hatóságok, és a kapacitásokat növeljük a legjobb példák alapján. Négy tagállammal rögtön beindultak a programok. Berlinben, osztrák és svéd, illetve francia közigazgatási szervezetek elnöklésével indult ez be, és ez most EU szerte kiterjedt és az Európai Bizottság konkrét javaslatokat tett annak érdekében, hogy a know-how-t azt átadják azok az országok, amiknek van ifjúsági garanciája, vagy nagyon jó a teljesítménye, azoknak az országoknak, ahol nagyon nehéz a helyzet, vagy drámai. Miért mondom azt a szót, hogy drámai? Nem egyszerűen azért, mert nem megfelelően költötték el az európai alapokat, hiszen a, például már említettem Görögország példáját, aztán Spanyolországot is említhetném, folyamatosan felkerül Spanyolország neve a hibaráták kapcsán és a szabálytalanságok kapcsán, de amit hangsúlyozni szeretnénk, az az, hogy az ifjúsági garancia megvalósításához az ösztönzés az reformokhoz kell, hogy kapcsolódjon. Nem csak a közigazgatási szférában, hanem a szakmai továbbképzésben, hogy javíthassuk az alkalmazhatósági rátáját ezeknek a fiataloknak. igazán biztatóak a megvalósítási tervek, amiket beküldtek a tagállamok, majdnem minden tagállamból egyébként az Európai Bizottsághoz. Majdnem minden tagország, aki élhet ezzel a kezdeményezéssel, beküldött egy ilyen megvalósítási tervet, és most a működési programjaikat dolgozzák ki annak érdekében, hogy erőforrásokat kapjanak ebből az új alapból. Reméljük, hogy a DG Amp és a tagállamok nagyon szorosan együttműködnek majd, és így biztosíthatjuk, hogy az ESZ-val együtt a felszívás mennyisége és minősége javuljon, és magas szintű legyen. Ez prioritás nem csak számunkra, nem csak az én ö, embereim számára, hanem Párizs, Berlin és minden miniszterelnök, kormányfő és államfő számára is. Lesznek magas szintű találkozók. Ezek is gyakran kitérnek a finanszírozási aspektusra az ifjúsági garanciával kapcsolatban. Most az a nagyon fontos, hogy a fiatalokat ösztönözzük arra, hogy keressenek munkát, hogy nyilvántartásba vetessék magukat, hogy részt vegyenek a programban, és ö, lássák azt, hogy itt mi aktívak vagyunk ezen a területen. Aztán a foglalkoztatási irányelvek egyértelművé teszik, hogy a bizottságnak lépnie kell ezen a téren. Az Európa 2020-as stratégia is kitért erre, ez nem egy bizottsági dokumentum, hanem kiterjedt minden egyes tagállamra is. Hogy mi a jogi alapja és mi a felelőssége az érintetteknek, a tagállamoknak, és mi az EU-nak a felelőssége. Erre vannak a szerződésnek is vonatkozó részei. A gazdasági kormányzás, különösen az európai szemeszter, az a fő mechanizmus, amely a gyakorlatban is segíthet minket, hogy együttműködjenek a tagállamok és az EU összefügg az EU szint és a nemzeti reformprogramok, hiszen ezek visszatükrözik a célkitűzéseket, mint például a dinamikus és befogadó munkapiac. Aztán a foglalkoztatási ráta. Nagyon sok országban nem lehet a 2020-as stratégia által kijelölt szintre emelni, anélkül, hogy a nemek egyensúlyát újra ne vizsgálnánk. Itt előre haladhatunk még ezen a területen. És néhány intézkedés igazából antidiskriminatív környezetet teremthet az érintettek számára, és nagyon jó példát teremthet bizonyos országokban. I uh, wonder what exactly. Uh... Aztán. Mit tegyek még hozzá? Hogy mondjam el? hogy amikor problémákat azonosítunk be, vagy felfedezünk tagállamokkal, vagy a parlamenttel együttműködve, akkor még egyszer szeretném elmondani, hogy a specifikus esetekre tudunk csak válaszolni, általánosságban nem. Például ennek a pénzügyi időszaknak a korai éveiben voltak olyan aggodalmak az esz t illetően, nem csak a szabályosságra vonatkozóan, hanem a végrehajtást illetően is. Én most azt mondanám, hogy az elmúlt 12 hónapban nagyon jól teljesítettünk, ezt ismertettem a bevezetőmben. Ez nem egy általános kérdés, bár annak tűnik, 2007 és 2013-ra 65%-os volt a lehívás, ez egy jó arány, nagyon gyors arány, ha a 2008-2009-es időszakkal hasonlítjuk össze, főleg ha figyelembe vesztük, hogy a 29-es világválság óta ez volt a legnagyobb világválság, úgyhogy újra kellett programoznunk a projekteket, és ez még folyik majd, és 2012-ben is volt újra programozás, amikor nyolc tagállamban igen aggasztó arányokat ért el a fiatalok közötti munkanélküliség. 2012 és 13-at illetően nem volt se újra programozás, se alacsony hiba ráta, amely magyarázatot szolgáltatott volna az alacsony abszorciós rátára. Itt még tennünk kell, és én bízom ebben, hogy megtehetjük ezt. Én azt hiszem, hogy bíznunk kell ebben. Ahogy már mondtam, a szabálytalanságok egy része az úgynevezett új tagállamok egyikéből másikából jött, és ez igazából egy tanulópénz, az első ciklusa ez annak, hogy az EU-s alapokat felszívják, de nincs még meg a tapasztalatuk és a tudásuk ahhoz, hogy minden aspektusát figyelembe vegyék. Úgy gondolom, hogy ez minnyájunk számára tanulság, főleg az érintett tagállamok számára, de természetesen nagyon szorosan együttműködünk a számvevőszékkel és a parlamenttel, hogy garantáljuk, hogy javulást érjünk el a saját gyakorlatunkban. És itt természetesen figyelembe veszük majd a megjegyzéseket és a tapasztalataikat. Köszönöm szépen, biztos úr. Most még néhány kolléga jelentkezett, Ines Ayala Sender és Gressle kolléganő és természetesen a jelentéstevő is szót kap. Inez Köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm szépen Andor biztos úr. Elnézést kérek, hogy nem lehettem itt végig, mert látogató csoportom volt. Azonban a expozé a legnagyobb részét hallottam. Néhány kérdésem lenne, többek között azt is szeretném megkérdezni, hogy ma hogyan látja a helyzetet. 2014 már elkezdődött. Tehát a 2012-es év eredményeit hogyan látja? Most az ellenőrzésről beszéltünk, de engem az eredmények is érdekelnének, és hogy hogyan ítéli meg az eredményeket. Tehát az ESSA eredményei milyenek, például amikor a foglalkoztatás helyzetéről beszélünk. Ez az első kérdésem. A másik kérdésem pedig, hogy a válságot mennyire vették figyelembe, hiszen itt egy kicsit ellentmondásosak az adatok. Itt vannak például spanyol programokkal nehézségek, ahol a számvevőszék azt mondta, hogy természetesen a feltételeket nem tudták teljesíteni a válság miatt. Tehát például arról is szó volt, hogy szeretnék biztosítani projektekkel a foglalkoztatást, és akkor a Trojka meg azt mondta, hogy tegyék rugalmassá a munkaerőpiacot, tegyék rugalmasabbá a munkaszerződéseket. Hát akkor már nem volt lehetséges hosszabb időre munkaszerződéseket kötni számos ember számára. Tehát a kérdésem összefoglalva, hogy a válságnak milyen hatása volt. A legkisebb vállalatok esetében milyen eredmény sikerült elérni, utána rögtön be is fejezem. Tehát a főigazgatóságukban hogyan látják itt a mikrofinanszírozásokat, főleg a leg sebezhetőbb csoportok esetében. Hiszen a mikro és a kisvállalatokat már nem nagyon tudták hitelezni. Hogyan tudta az önök tevékenysége ezt egy picit enyhíteni? Most a jövőről beszélnék. Van egy eh, eszköz a nettó pénzügyi korrektúrák, és itt szeretnék rákérdezni. Jogosan szólt arról, hogy eh, szükséges eh, a továbbképzés. Tehát szükséges azon emberek továbbképzése, akik ezt a politikát folytatják, akik a projektek részesei, megvalósítói. Szeretném megkérdezni, hogy az új mechanizmus, tehát a nettó pénzügyi korrektúra megértésre talált? Tehát megértették az érintett közalkalmazottak, akik az új operációs programokkal dolgoznak? Köszönöm szépen. Inge Gressle a következő. Köszönöm szépen. Hát most biztos úr. Itt egy óriási freskót mutatott nekünk, hogy mi mindent tesznek szólt a roma integrációról, hogy norvégokkal, soros alapítványal, világbankkal együttműködve próbálják a romák helyzetét javítani. Mm, önöknél van véleményem szerint a legtöbb forrás. Amit a világbankkal csináltak, az egy kísérleti projekt volt, voltak mikrohitelek, ezt a regi főigazgatóság menedzselte, és hát, hogy udvariasan mondjam, ez befutcsolt. Tehát ha a világban ki együttműködésnek ez az eredménye, hát akkor jó éjszakát. A Roma Stratégia záró konferencián is azt mondta, hogy 2010-11-ben volt egy stratégia 2012-ben, volt megint egy nemzeti stratégia, és akkor most megint az önkormányzatok és a civil társadalom a hibás, hogy nem történt semmi. Szeretnék rákérdezni, hogy milyen nyomást gyakorolnak, tehát milyen nyomást gyakorol a bizottsága érintettekre. A szabad mozgás nem 2014-es találmány. Mm, néhány országból már 2014 előtt is jöttek az emberek, megnéztem a számokat Például Németországból éven, Németországba százezer román érkezett évente, 50 ezer román érkezett, 50 ezer bolgár érkezett, és akkor még nem volt nyitva a határ, tehát például Szlovákiából rengeteg roma jön Németországba, hogy kolduljon. Tehát a saját választókerületemből is ismerek ilyen eseteket, a katolikus és az evangélikus egyház fáradozik, hogy javítsa az emberek sorsát, ezek ott vannak pár hétig, autókban alszanak, koldulnak, és utána hazamennek. Nem hagyhatjuk egyedül az önkormányzatokat ezzel a problémával. Ez a probléma csak is akkor szűnik meg, hogyha jobb integrációt érünk el a romák számára a saját hazájukban. Ez lenne valahogy az európai alapok értelme is. Ez egy nagyon sürgős kérdés, és eh, ahogy már mondtam, nem lehet az önkormányzatokat felelőssé tenni, vagy a civil társadalmat. Igazából egy ítélet lavina vár ránk a romák tekintetében, hogyha a régi gyakorlatnál maradunk. Tehát szerintem számoljon be most hitelesen arról, hogy mi volt. Azt mondta, hogy három hiteles, jó roma projektet látott itt tagállamról tagállamra elmegy majd? Járja a tagállamokat, hogy propagálja? Természetesen diszkriminációról is van szó. Azonban az alap probléma az az, hogy a tagállamok oda sem akarják adni a pénzt a romáknak, mert aggódnak a többségi társadalom reakciójától, ez sem működik. Tehát nem, nem tűrhetjük ezt a diszkriminációt. Tehát azért többet kellene tudnunk, de a 2012-es számokra szeretnék visszatérni. Bulgária itt 10% alatt tudta felszívni az ESA forrásokat. Hán biztosnak is feltettem ezt a kérdést. A bizottság pedig itt választ adott. Itt van a válasz, itt vannak a számok. Tehát itt van olvashatjuk, hogy sokkoló adatok vannak itt például. És hogyha erről az évről beszélünk, akkor szerintem mondjon valamit konkrétan, hogy mit tettek. Köszönöm szépen. Gressle kolléganő nagyon intenzíven kérdezett. Tényleg az a helyzet, és a mi feladatunk, hogy feltegyük az a kérdést, hogy hatékonyan kerülnek-e elköltésre itt a források erre a célra, és természetesen ez egy politikai kérdés. Hogyha forrásokat szánunk a roma stratégiára, akkor ez rendelkezik eredményekkel? Tehát itt nyilván kockázat alapú megközelítést kell alkalmaznunk. Ezen a héten beszélünk arról is, hogy erősebben kellene eredményorientáltabban dolgoznunk. Tehát itt most nem egy tagunk tette fel ezt a kérdést, hanem itt igazából az egész szakbizottságunk, vagy legalábbis a legtöbb frakciónak az volt a álláspontja, hogy most itt az ideje, hogy eredményeket lássunk. Piper kolléga jelentkezett még, mint előadó, mielőtt átadom neki a szót. Még egy kérdést szeretnék feltenni. Biztos úr, itt van egy számbevő széki jelentés, és pedig az Európai Globalizációs Fórum, ez a Globalization Adjustment Fund, a globalizációs alapról, és itt látunk bizonyos oldal hatásokat. A bizottságon belül foglalkoztak ezzel a számbevőszéki jelentésnél, hogy változtassanak az a globalizációs kiigazítási alapon. És most ismét átadnám az előadónak, Píper úrnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. E, idézem az Európai Parlament elnökét, illetve nem gyakran idézem őt, de most engedjék meg, hogy ezt megtegyem egy újságban azt mondta, hogy fiatalként én is azt gondoltam, hogy mi leszünk az Európai Nemzetek Szövetsége, de 20 év Európai Parlamenti munka után tudom azt, hogy ők nemzetállamok maradnak. Tehát a szocialisták legelső helyen szereplő jelöltje mondta ezt, és tudom, hogy ön is képviseli ezt az ügyet, amit ön említett. Ami a családpolitikát illeti, illetve véleményét eh, a minimál nyugdíjjal kapcsolatban, minimálbérekkel kapcsolatban, ami az európai szemeszter keretében folytatott munkát eh, illeti, illetve az önálló foglalkoztatás feltételeit, ennek definícióját. Nagyon sokan azt mondják, hogy a kapacitásokat hadd fordítassuk más témákra, akkor több ellenőrzési kapacitásunk is lenne, és hangzik ez sokaktól, de itt is látok egy összefüggést, amire sajnos nem tért ki biztos úr a tagországi megbízhatóság. Mennyire megbízhatók a tagországok? A bizottság és a jelentésből részletesen idéztem, a tagországi hiányosságokat megnevezte a bizottság, mint említettem, ami pedig a nemzeti ellenőrzési hatóságokat illeti. És konkrétan tenném fel még egyszer akkor a kérdést. Ön miből vezeti le a bizalmat? Ellenőrzik az operatív programokat, a kiadásokról szóló nyilatkozatokat 100%-ban, hogyha én ezt jól tudom. Tehát a tagországok itt jelzik azt, hogy mire szeretnék fordítani az összegeket, mit szeretnének ezekre fordítani. A programokba hogyan a, uh, lépnek bele úgy mond egészen a végkedvezményezettig, milyen arányban, vagy pedig tagországokkal szembeni bizalom kizárólag a kiadásokról készített nyilatkozatokat érinti-e. Hát, kevés ez az idő, illetve kevés ez az adat, amelyet információt hallottunk a számomra, egy szóban sem tért ki erre a témára. Az önök kapcsolata a tagországokkal milyen, ami az adatok megbízhatóságát illeti, tehát önök mennyire gondolják a tagország információkat megbízhatónak. Elnök, köszönöm szépen, halad az idő, éppen ezért, kedves Andor biztos, kérném, hogy szolgáljon most válaszokkal, utána le kell, hogy zárjuk a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy Ajala Sanders asszony kérdésével kezdjem, viszont figyelme veszük el a válságot. Természetesen utaltam már néhány nehézségre, ami a válság hatását illeti, a programozások kialakítását, átprogramozást illetően, illetve a menedzsmentet illetően és ez lehetőséget biztosít számomra ahhoz is, hogy kitérjek az alapvető szociális alapszerepre is, ami a foglalkoztatás létrehozását illeti. Amikor recessziót élünk, akkor a kulcsfontosságú kérdés a foglalkoztatási szint megtartásánál az mindig a kereslet kérdése, és ez az Európa, nem igazán az Európai Bizottság kezében van. Természetesen az egyensúly a kereslet kínálat között mindig nagyon fontos, és ez a tagországi kormányok kezében van, legalábbis olyan mértékben, hogy ők ellenőriznek, de nem finanszíroznak. Egy monetáris unióban, nagy, ahol nagyon jó koordináltak a fiskális szabályok, csak limitált lehetőségek vannak a kereslet oldal ellenőrzésére, és ennek van hatása a foglalkoztatás szintjére, a munkanélküliség szintjére a recesszió időszakában. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a recesszió időszakában ne lenne szükség a kínálati oldalra, illetve a beavatkozás annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy a munkaerő felkészüljön a tagországban a következő ciklusra, amikor új típusú gazdasági tevékenységek lesznek, amelyeknél új készségekre van szükség. Ez azt is jelenti, hogy biztosítanunk kellett azt, hogy a vállalkozási kapacitás megmarad, fejlődik, a mikrovállalkozások szintén profitáltak az Európai Szociális Alapból, amellett, hogy létrejött egy külön alap is, a mikrofinanszírozási eszköz. A konkrét adatok szolgáltatása jelen időszakban még nehéz volna, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy mi hamarabb átfogó képet alakítsunk ki. Nagyon sok folyamatban lévő tevékenység van, és nagyon nehéz lenne ezeket összegezni, de igaz az, hogy vannak kísérleti jellegű intézkedések, programok, illetve jobban kiforrott programok, a mikrofinanszírozás az Európai Szociális Alapból. Néha látjuk a hezitációt, ami a kockázatvállalást illeti. A hezitáció különböző oldalakról mutatkozik meg, hiszen természetesen a pénzügyi kockázat fontos, hogy megosztódjék a különböző szereplők között különböző ügynökségek között, illetve a kedvezményezettek között. A kedvezményezettek is kell, hogy vállaljanak kockázatot. Figyelemmel kísérjük tehát ezt a területet, és tudjuk, hogy a vállalkozói szellem nagyon fontos, a vállalkozások szerepe nagyon fontos a gazdasági fellendülést illetően. Mennyire tartjuk az információt megbízhatónak? Az a helyzet, hogy Természetesen együtt dolgoztunk a tagországokkal, akik elvégzik a saját audit, audit folyamataikat, de nekünk is megvannak a saját audit folyamataink, a saját hiba arányaink, ahogy ez bemutatta az éves tevékenységi jelentés is, a tagország információkra támaszkodik. És a két hiba arány nagyon közel állt egymáshoz. Tehát azt gondolom, hogy ez a szoros együttműködés, illetve a tagországi adatok, a bizottsági adatok, illetve a számvevőszéki eredmények közötti összhang biztosít bennünket afelől, hogy a tagországi adatok megbízhatóak. Természetesen az egyes esetekre még külön oda lehet figyelni. amíg ezt lesz a kérdését illeti, a romák integrációját, Szükségünk van olyan szereplőkre, mint Soros György, illetve más ügynökségekre, szervezetekre, amelyeket felsoroltam a válaszaimban. Az EU-nak csak keresztratégiája van, és a nemzeti stratégiák a tagországok kezében vannak, ők valósítják meg ezeket, mi csak figyelemmel kísérjük mindezt, értékeljük az eredményeket, és bizonyos típusú tevékenységek különösen ami az oktatást illeti, nem feltétlenül befogadhatóak az EU finanszírozásnál. ütettem számos forrást itt, más források itt sokkal megfelelőbbek lehetnek, viszont együtt kell velük dolgoznunk, annak érdekében, hogy biztosíthassuk azt, hogy a kapacitás építés, az oktatási tevékenységek megvalósuljanak ezekben a tagországokban április elején kerül az európai csúcsálkozóra, még az európai parlamenti választási kampány megkezdése előtt, és szívesen várjuk Önöket erre a következő roma csúcsálkozóra, amelyen számos megvalósítási aspektussal fogunk foglalkozni a stratégia kapcsán, illetve megállapítjuk a prioritásokat, az oktatással is foglalkozunk, a deszegregációval az oktatás területén, ez is egy fontos prioritás. Tehát egy nagyon-nagyon fontos területről van szó, ahol látnunk kell az előrelépést, látnunk kell a beruházásokat, és tudjuk azt, hogy szükség van a beruházásokhoz ahhoz, hogy az eredmények megvalósulhassanak. Ami az elnök úr kérdését illeti, az EGF-et illetően, számos értékelésre kitérve, a értékelése értékelései segítettek abban bennünket, hogy egy világosabb képet alakítsunk ki az európai globalizációs alapról, ami egy szolidaritási alap. Nagyon nehéz időket élünk, és az LGF e tevékenységének megfelelően sikerült új munkahelyeket teremteni, még olyan időben is, amikor a tagországok recessziót éltek meg, a munkavállalók fele, akiket érintett a munkanélküliség, új munkát talált, és ezt a jelen feltételek mellett feltétlenül jó eredményként kell látnunk. Tehát bízunk abban, hogy az új MFF időszakban az új LGF e szintén figyelembe veszi majd ezeket a tapasztalatokat a finanszírozásnál, és reméljük azt is, hogy fel tudjuk majd gyorsítani az eljárást, még akkor is, hogyha ez továbbra is egy rugalmas eszköz kell, hogy maradjon finanszírozási szempontból. Köszönöm szépen. Yeah, thank you very much. Köszönöm szépen. Biztos úr, az előadó szeretne hozzászólni? Nem. Köszönöm szépen. Így mondják helyesen? Hogy itt járt. Természetesen folytatjuk a témák megvitatását. Köszönjük a Roma csúcs. Igen, tehát február 6-án lesz. Köszönjük a meghívást. Tehát minden tagunkat természetesen értesítek, a koordinátorokat elsősorban. Köszönöm. Ja, liebe Kolleginnen und Kedves kolléganők, kollégák, köszönjük szépen Andor biztosnak, hogy megválaszolta a kérdéseket. Kommen damit äh, zum nächsten. Áttérünk a következő napirendi pontra. Ez pedig äh, mentesítés, és pedig az ügynökségek mentesítése. Üdvözlöm az ügynökségek képviselőit, akik eljöttek ide hozzánk, és szeretném üdvözölni az előadót is, Petri Szarvamát. Üdvözöljük. Üdvözlöm a számvőszék részéről Pietro Russzót, és az eljárás pedig ugyanaz, mint eddig. Átadom először is Russzó úrnak a számbevőszék részéről a szót. Öné a szó. Thank you, Mr. President. Mr. Chair, Köszönöm szépen. Honorable members, ladies and gentlemen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Hálás vagyok a lehetőségért, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság előtt megvitathatjuk a 2012-es ügynökségi mentesítést. Ahogy tudják, van egy szakadék a viszonylag alacsony pénzügyi kockázat, amelyet az ügynökségek képviselnek, és a decentralizált testületek, amelyek összességében az Európai Unió költségvetésének 1,5%-át veszik igénybe. És másrészt a szakadék túloldalon ott van az a kockázat, hogy ezeknek az ügynökségeknek néha nagyon költséges misszióik vannak. Most az Európai Számbevőszék 2012-re vonatkozó véleményét szeretném elmondani az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287-es cikke értelmében a számbevőszék auditálása egy pénzügyi auditálás, amely megnézi, hogy mennyire megbízható az éves pénzügyi és költségvetési számlavezetés, ezen kívül megvizsgálja a tranzakciók legalitását. Ezen kereten belül a szék minden ügynökséget megvizsgál, és egy különleges éves jelentést ad ki. A vizsgálat arra koncentrál, hogy megnézzük a pénzügyi menedzselés helyzetét és a költségvetés helyzetét. A számbevőszi 2012-ben is javított az auditálásában az auditálási megközelítés jobb lett, és természetesen a parlamentnek is rendszeresen jelentünk. Az auditálandó testületek száma egyre növekszik. 2012-ben 70 missziót végeztünk az auditálás érdekében, és nagyon sok előzetes jelentést mutattunk be. 40 különleges éves jelentést publikáltunk, és ebben 80 vélemény található. A 2012-es megközelítést megújítottuk metodológiája tekintetében, és a parlamentnek így sokkal átfogóbb információt tudunk adni. A statisztikai technikákat bevezettük, hogy a tranzakció minták megbízhatóbbak legyenek. Sokkal objektívebb ez a módszer, és sokkal biztosabb auditálást ad. Ez a statisztikai megközelítés pedig összekötésre kerül egy kockázat becsléssel is, hogy reprezentatív mintát kapjunk a kockázatos területekről. A számbevőszék kommentárjait öt pont alá vesszük, tehát ez a számlák megbízhatósága, legalitása, a tranzakciók szabály, szabályossága, belső ellenőrzés, költségvetés, végrehajtása és egyéb megjegyzések. Ezen kívül a tavalyi jelentésünkhöz is hozzá fűztünk egy nyomon követő táblázatot. Ez az Európai Parlamentnek is egyszerűbbé teszi, hogy megadja a mentesítést. Végül, de nem utolsó sorban, a számvevő széke a 2012-es auditálások eredményének összefoglalását is elkészítette, és ez ismét megkönnyíti az ügynökségekre vonatkozó számvizsgálási eredményeket. Ezt eh, mindenki elolvashatja a számvevőszék honlapján. De nézzük meg, hogy a 2012-es könyvvizsgálásnak mi volt a fő eredménye. 2012-ben 40 ügynökséget, igazából 39 plusz egyet, ez az Európol nyugdíj alapja, tehát ennyit auditáltunk, és ez 39 volt 2011-ben és 32 2010-ben. Úgy határoztunk, hogy minden tekintetben korrektek voltak a könyvek. A 40 megvizsgált testületből 38 véleményt nem kellett megváltoztatni. Egy minősített véleményt is publikáltunk a tranzakciók szabályossága miatt. És itt a Budapesti Európai Innovációs és Technológiai Intézetet néztük meg. Ebben az esetben nem volt elég bizonyítékunk, amelyre alapozhattuk volna a véleményt, hogy 2010-ben a kutatási célokra megfelelően használták fel a forrásokat. Ugyanígy nem volt elég könyvvizsgálati bizonyíték a Frontex esetében sem, az ügynökségek többségénél tehát nem változott meg a jelentésünk. Azonban eh, ez nem jelenti azt, hogy ott nem lettek volna hibák vagy tévedések. De ezek a tévedések, ezek a gyengeségek a költségvetések 2%-át érintették. Tehát mindig lehet javítani a dolgokon. A számbevőszék 123 megjegyzést tett különféle területeken az ügynökségek esetében. Ezen megjegyzések többsége a költségvetés végrehajtására és belső ellenőrzésekre vonatkozott. Itt egy konkrét témát említenék. Számos ügynökség számára az ügynökség megállapította, hogy nagyon sok volt a halasztás az források elköltésében. Tehát, hogy egy másik évre halasztották el. Ez azzal a következménnyel járt, hogy megállapíthatottuk, hogy tervezési gyengeségek voltak, hiszen csak így lehet átvinni a kifizetéseket a következő évre természetesen eh, szeretnénk az Európai Unió, az Európai Parlament rendelkezésre járni minden ismeretünkkel, hogy megkönnyítsük a mentesítést. A számbevőszék eh, üdvözli az eredmény jelentést, ami az Európai Unió decentralizált ügynökségeire vonatkozik. A dokumentum számos elene, például a teljesítmény alapú költségvetés eh, teljes mértékben egybevágnak a számbevőszék jelen megközelítésével. Egy másik kihívás előttünk az új keret pénzügyi rendelet végrehajtása az ügynökségek esetében. Itt különféle javaslatok is vannak, hogy hogyan lehetne az ügynökségek pénzügyi menedzsmentjét javítani. A bizottság eredmény jelentése aláhúzott néhány olyan hozzáadott értékeket, amelyek várhatók a belső könyvvizsgálási vizsgálatokból is. A számvevőszék üdvözli ezt a fejlődést, és a 2014-es pénzügyi év tervezésénél figyelembe veszi. Új az, hogy a pénzügyi rendelet 208-as cikkét alkalmazták, amely, ami azt jelenti, hogy független külső könyvvizsgálókkal lehet megvizsgálni az ügynökségek számláit. A részletes végrehajtási rendelkezéseket rendszeresen megvitatjuk a bizottság megfelelő szerveivel, hogy minél jobban elkerüljük a munka megkettőzését. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm figyelmüket. Ja, vielen Igen, köszönöm szépen, Russzó úr. Köszönjük a számvőszék bevezetőjét, és Szárvalma úrnak, az előadónak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és Uraim! Tisztelt számvevőszégi tag, az ügynökségek igazgatói, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy az ügynökségek 2012-es mentesítésének az előadója lehetek. Azért, mert ez tényleg fontos. Ez az adófizetők pénzéről szól, és az adófizetők pénzéről, és az adófizetők pénzéről, és az átláthatóságról, és a jó irányításról. Nagyon kevés az időm, próbálom kihasználni. És közvetlenül kérdéseket szeretnék feteni három ügynökségnek. Igazából négynek. Először a koordináló ügynökségnek, aztán három külön ügynökségnek, és végül a számvevőszéknek. Először. Az ERA hálózatot, az ügynökségi hálózatot kérdezném. Önök hogy látják, mi a három legfontosabb pont az idei év, vagyis a 12-es mentesítésben az ügynökségek szempontjából? Aztán külön-külön az ügynökségeknek, az EIT-nak, arról, hogy a tranzakciók mennyire szabályszerűek. sokkal részletesebben kell tudnunk arról, hogy mi történt pontosan 2012-ben, sőt 2011-ben és 10-ben, de főleg 2012-ben. Amikor önök rájöttek, hogy nem helyes ex ante jóváhagyásokon alapulva fizette ki bérleti díjakat akkor hogyan korrigálták a hibákat, hogyan próbáltak új verifikációt készíteni, és a belső auditor miért döntött úgy, hogy elhagyja az önök ügynökségét? Miért vonult ki? Mert tényleg megérdemelnénk egy választ erre, hogy mi történt pontosan. Miért mond miért nem töltötték be teljes, egy teljes évre a belső auditor posztját. Miért? Ez az Innovációs és Technológiai Intézetnek, aztán a Frontexnek. Most hallottuk, hogy a Frontex általában nem kér támogató dokumentumokat a kedvezményezettektől, amikor visszatéréséket fizet. Miért? Mert nem kér a Frontex támogató bizonyító értékű dokumentumokat? Azon kívül, hogyan magyarázza azt a tényt, hogy a fizikális leltár nem terjed ki minden egyes tárgyra. Aztán a beszállítók jelezték, hogy vannak gyengeségei a rendszernek, az önök nyilvántartása ez miért nem jelzi. Aztán a számvevőszék és a bíróság megállapította, hogy nem kezelik ö, ugyanazon feltételek mellett a jelölteket a posztokra. Ezekre miért nem reagáltak? Aztán három szekcióvezetőjük van, ebből kettő lemondott tavaly. Miért? Aztán a bírósági szemvevőszék, amikor 2012-ben megállapította a hiányosságokat, erre kiterjedt? Hoppa. Um. Aztán a biztosítás és foglalkoztató nyugdíj felügyeleti hatóság. Az érdek összeütközést illetően, konfliktusokat? Mikor adják meg a megfelelő tájékoztatást? Az IT projektekről szól az egész mentesítési évni. Tudjuk, hogy ez néha nagyon nehéz tud lenni, de pontosan az eOPA, az önök hatósága, hol tart az adatbázisuk frissítésében. Most, most, nem 2012-ről kérdezem, hanem most, most hol tartanak. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük azt, amit hallunk. És kérem, nem, nem, nem kell a 2011-es és 2012-es évről beszámolni. Én azt akarom tudni, hogy most mi történik, mik az konkrét értékek és a beszerzések. Aztán az egyik évről a másik évre való átvitel. A hármas címben a 79%-a kifizetéseknek ö, átvitelre került. Önök azt mondják, hogy a stratégiailag tervezett ö, információs technológiai beszerzések miatt. Tehát az én kérdésem az EIOPának. Önök azt mondják, hogy aláírtak egy szerződést 2012. decemberében a beszerzésekre, és ez 2013-ra átvitelt eredményezett. Az én kérdésem a következő. 79%-os átvitel? Egyetlen szerződés keretében? Hogy történt ez? Vagy voltak még más szerződések is, amik ezt a 79%-ot eredményezték. Aztán a 13-14-es átvitel az már több mint 86 százalék, úgyhogy egyre nő a halasztások aránya. Ha ez így megy tovább, mit várhatunk a következő években? Aztán a számvevőszékhez. Van egy nem túl standard kérdésem. Nekem úgy tűnik, hogy amikor az ügynökségekkel beszélek, akkor azt látom belőle, hogy valami uniform, harmonizált megközelítésre lenne szükség. Ha tehetnek valamit, mit fog tenni a számvevőszék annak érdekében, ha úgy érzik, hogy javíthatják a mentesítési eljárást. Mit lehetne még tenni a jövőben, hogy a folyamatot koherensebbé tegyék, és univerzálissá. Mert én nagyon sok ideges emberrel találkoztam, aki ide igyekezett, és azt olvastam le az arcukról, hogy fogalmuk sincs, hogy mit várhatnak itt ma. Én azt gondolom, hogy nem erről kellene, hogy szóljon ez az egész, nem ez a mi érdekünk, hanem javítanunk kell az eljárásunk. Köszönöm. Thank you very much uh, to our Köszönöm szépen a jelentést a beszámolóját. Köszönöm, hogy bevezette a témát. Most pedig Messerfers Leipének uh, adom meg a szót az Európai Vasütő Ügynökség képviselőjének. Ő a szóvivője az Európai Ügynökségek hálózatának, és csak hangsúlyozni szeretném azt, amit eh, Szarvam a kolléga már említett, sor került egy eszmecserére a legutóbbi mentesítési eljárás után. Arról is szólt, hogy hogyan készítettük elő ezt az ülést, és reméljük, hogy sikerült egy olyan eljárást találnunk, amely minden érintett fél megelégedésére szolgálhat. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentéstevő, tisztelt szakbizottsági tagok, köszönöm szépen, hogy megadták nekem is a szót. Amit Ruszó, illetve Szavama úr már elmondtak, nagyon-nagyon fontos. Szeretnék már most néhány választ adni a felvetett kérdésekre, jelentéstevő által felvetett kérdésekre. El szeretném mondani azt, hogy az ügynökségek eltökéltsége, ami egy magas szintű munkára utal, jelentős mértékben előre haladott, és ez teljes mértékben összhangban áll ennek a szakbizottságnak a céljaival is. A mentesítési folyamat kitűnő lehetőség arra, hogy mi is áttekintsük a legfőbb folyamatokat az ügynökségek részéről, ami a pénzügyi menedzsmentet illeti többek között. És el kell mondjam azt, hogy nagyon sok mindent tanultunk azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit várnak tőlünk, és hogyan fejlesztjük magunkat. Nagyon pozitív értékelés történt az elmúlt évekről. Köszönjük a kitűnő együttműködést a szemevőszékkel, és köszönjük a megjegyzéseiket. Ami az ügynökségeket illeti, a mentesítési eljárás átláthatóbbá vált, és köszönjük az ügynökségi hálózat bekapcsolódását és az információ továbbadása is javult, illetve ez összhangban áll a kapcsolatainkkal is. A hibák nagyon gyakran félértésekből adottak, és az információ tisztázása, amit vártunk az ügynökségektől, nagyon pozitív szerepet játszott a javulásban. Nagyon fontos számunkra ismerni azt, hogy az ügynökségek és az ügynökségi hálózat az európai intézmények részéről jelentős elismerést kaptak, különösen az Európai Parlamenttől, és ezért nagyon hálásak vagyunk. Reméljük, hogy ez majd az új parlamenttel is folytatódni fog. Az elmúlt év júniusában a titkárság meghatározta a dokumentumok streamlining hálózatára, illetve eljárásra vonatkozó javaslatokat, és szerettük volna a mentesítési eljárás átláthatóságát javítani a decentralizált ügynökségek esetében. Azt gondolom, hogy ez a konstruktív együttműködésnek egy nagyon ékes példája, és reméljük, hogy ez a jövőben folytatódni fog. A hálózat jelentőség, ez egy nemrégiben létrehozott szervezet, Látjuk előnyeit, ami a kommunikáció könnyítését illeti, illetve a tanácsadást horizontális és általános jellegű kérdésekben. Ez a kérdés elhangzott már, ezért térek ki a témára. Természetesen az audit jelentésekkel kapcsolatos tartalmi szempontokat jelenleg a tagor, az ügynökségek nem tudják külön-külön megválaszolni, ami az audit funkciók outsourcingját illeti, leheti, lehet, hogy ez kevésbé koherens megközelítéseket eredményez, majd hogy nagyon óvatosaknak kell lennünk. Ami a teljesítmény fejlődését illeti, ez egy nagyon fontos számunkra, illetve szintén pozitív példa, ami a gyakorlati együttműködést életi eh, az ügynökségekkel között. Ez évek óta valóság, gyorsan fejlődik, és eh, a közös megközelítés ezt tükrözi az ügynökségek, továbbra is keresik majd a szinergiahatás kifejtésének lehetőségét. Ugyanez vonatkozik eh, a közbeszerzésekre, itt sikerült a hatékonyságot javítani, és a roadmap eh, azt irányozza elő, hogy a bizottság segíteni fogja a közbeszerzés lebonyolításával az ügynökségeket, illetve megpróbáltunk egy standard operatív eljárást kialakítani arra, hogy az együttműködést az ügynökségek és a bizottság között javítsuk. Annak a dokumentumnak az első tervezete a következő hónaptól válik majd elérhetővé. Az ügynökségek ülésén ezt taglaljuk majd. Nagyon fontos néhány adminisztratív akadályra kitérni, amely szembesülnek az ügynökségek mindennapi munkájuk során. És én szeretnék utalni a 2012-es júliusi közös megközelítése az ügynökségek részéről. Sajnos az összes jó szándék nem vezetett ugyanarra az eredményre, amelyet szerettek volna az ügynökségek elérni, ami az egyszerűsítést illeti a humán erőforrás, illetve a menedzsment gyakorlatoknál kiderült az, hogy a személyzetre vonatkozó szabályozás, az új FFA reformja további egyszerűsítést kell, hogy eredményezzen. Végezetül pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy ugyanolyan szintű szolgáltatásokat kell nyújtanunk kevesebb forrással, de a többi ügynökség is erre minden bizony, ami ki fog térni. Az ügynökségek továbbra is eltökéltek a hatékonyság növelésében, illetve az 5%-os személyzet csökkentése mellett, viszont azt akarjuk, hogy ez megvalósítható legyen, illetve az, hogy továbbra is teljesítőképesek maradjanak az ügynökségek, akkor a munkafeltételeket is módosítani kell. Hamarosan lesz egy intézményközi munkacsoport az ügynökségek nevében. El szeretném mondani azt, hogy ez az intézmény közi munkacsoport, ez egy szörnyű kifejezés egyébként, megvizsgálja majd a keretet részleteiben, illetve a finanszírozási folyamatokat. Tehát szeretnénk eh, lehetőségeink szerint az új munkacsoport munkájába lehetőségeinknek megfelelően bekapcsolódni végezetül, pedig reagálni szeretnék arra a kérdésre, amit a jelentéstevőtől hallottunk. A három fő pontot illetően természetesen az összes ügynökséggel konzultálnunk kell, de hogyha megnézzük ezt az évet, nagyon fontos a roadmap, meg, roadmap megvalósítása, az egységesítés, az átláthatóság növelése, a szabályok, folyamatok átláthatóságának növelése, hiszen ez nélkülözhetetlen a számunkra. Említettem a lehetséges félreértéseket, és nem mindig könnyű megérteni azt, hogy a különböző ügynökségi partnerek mit várnak tőlünk, és azt gondolom, hogy itt sikerült fejlődni. Továbbra is vannak még problémák az elvárások világosságát illetően, ami a carryoverek átvitelét illeti, nagyon fontos, hogy az ügynökségek is jobban megértsék ezt a problematikát. Az egyik évre a másikra történő átvitelt illetően úgy érezzük, hogy javult az ügynökségek hajlandósága az együttműködést illetően, és a közös válaszok, közös megoldások kidolgozását illetően. Köszönöm szépen, elnök úr! A figyelmünket igyekeztem az eddig elhangzott kérdésekre a hálózat nevében reagálni. Köszönöm szépen! A hálózat elnökének szavait most megnyitom a nyitát, megnyitom a vitát a szakbizottságunk tagjai tehetnek fel most kérdéseket. Hogyha közvetlenül egy ügynökségnek akarnak kérdést feltenni, természetesen ez is lehetséges, és akkor az érintett ügynökség képviselője rögtön közvetlenül válaszolhat. Tehát gyűjtsük össze a kérdéseket, Stásznak adom el. Eh, Köszönöm szépen. Elnök úr, egy kérdésem lenne az EFSA képviselőihez, az élelmiszerbiztonságról van szó. Nagyon nagy figyelemmel olvastam a kérdést és a választ, és még van néhány kérdésem ehhez, illetve megjegyzésem. Az első, nézzük a választ. Tehát a, azt hiszem, hogy a 67. oldalon látjuk a 30-as kérdés második bekezdése. Itt az EFSA azt mondja, angolul van, hogy néhány NGO felkérte az EFSA-t, hogy ne rendelkezzen kapcsolatokkal az ipar irányába, attól függetlenül, hogy ez meddig tart. Tehát, hogyha az NGO-k jelentését nézem meg, és akkor eszembe jut az, hogy még soha nem tűnt fel, hogy korábban nem kértek -e egy kifejezett tilalmat. Itt annyit mondtak, hogy egy öt éves időtartam legyen a kettő között. Tehát, hogy legyen egy ilyen öt éves kímélési idő. Az EFSA-nál való munka és a magángazdaságban való munka miatt. Ja, tehát itt most meg azt követelik, hogy soha. Tehát, hogy a EFSA dolgozója soha nem ehessen el a magángazdaságba dolgozni. Itt a harmadik bekezdésben, a negyedik mondatban arra utalnak, hogy legyen nemzeti élelmiszer hivatal. Megnéztem, utána jártam, de ez a nemzeti élelmiszer hatóság egy óriási élelmiszer óriástól kap pénzt, a Danontól. És hát gondoljuk, hogy az a céljuk, hogy itt információkat keressenek, és ezekkel az információkkal például a közvéleményt is befolyásolhatják. Tehát, hogyha az EFSA úgy tesz, hogy nincsen semmilyen kapcsolata az iparhoz, a magángazdasághoz, akkor ez nem így van. A Nemzeti Élelmiszer Intézet nem olyan semleges, mint ahogy ez az EFSA válaszában megjelenik. Ugyanebben a bekezdésben van egy utalás, pillanat, erre a vállalati megfigyelésre, ez a CEO. Tehát eh, itt az van, hogy eh, tudományos eh, rendezvények ken való kapcsolatfelvétel is érdekkonfliktus lehet. Hogyha ezt pontosabban megnézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy ez a Corporate Europe Observatory azt jelenti, hogy hogyha felszólalnak emberek különféle szervezetek részéről, akkor itt a konferencián nem jelenhetnek meg, hogyha az ipar delegálja őket. Tehát szakértelmük van. De mondjuk, hogyha konferenciákat szerveznek, és ott megfizetik a fellépésüket, akkor az érdekkonfliktus. Átérek az utolsó bekezdés, a 30-asnál vagyunk, még mindig a 30-as kérdésnél. Itt egy utalást látunk, egy jogos utalást az EFSA részéről, hogy függetlenségre törekednek és nauhára. Ennek egyensúlyban kell lennie, hogy a legjobb tudósok szakértelemmel rendelkeznek. Nagyon fontos ez. De hogyha a szakismeretet keressük, akkor az nem jelenti azt, hogy azok a szakértők, akik ismét a gazdaságot képviselik, azok beüljenek az EFSA vezető grémiumaiba. Tehát itt legyen az EFSA független, a szakértelemre igenis szükség van, azonban az érdekonfliktus több helyen is fent áll. Tehát ezt valahogy tisztázni kellene, hogy milyen kapcsolatok lehetnek a magángazdasághoz. Ez fontos lenne például a mentesítés megítéléséhez is. Köszönöm. Most De Jong kolléga. Dank Um, Köszönöm szépen, köszönöm, elnök úr. Először is lenne néhány általános kérdésem a hálózathoz magához. Természetesen, hogyha az úti tervet megnézzük, és a küldetésünket, akkor haladunk előre. A bizottságot az aggasztja, hogy milyen hatékonyak az ügynökségek, ezért a kérdőjében kérdezhetünk kérdéseket, és válaszokat is kapunk. De ami igazán segítene nekünk, az az lenne, hogyha a tevékenységekről jelentéseket tennénk. Megeshetne például, hogy bizonyos ügynökségeket összeszeretnék olvasztani, vagy például, hogyha ugyanazon a területen működnek, belegondoltak ebbe, hogy összeolvasszanak két ügynökséget. Aztán az összeférhetetlenséget illetően. Előfordulhat, hogy az ember ugyanazt a kérdést teszi fel, és nagyon más válaszokat kap a különböző ügynökségektől. Jó lenne, hogyha a bizottság iránymutatásokat készítene, hogy beazonosítsa a rendszer gyengeségeit, mert akkor talán lehetne egy ütemtervünk arra, hogy a jelentési kötelezettségnek mikor zárulnak le bizonyos fázisai, és specifikus területek így nem maradhatnának ki. Például nézem a légi biztonsági ügynökséget, nem elnézést, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalt. Ott például az összeférhetetlenségi dimenziót nagyon megvilágították. Aztán a kérdés az, hogy az alkalmazottakra vonatkozó szabályzat az átmeneti szerződések esetében is kiköti az összeférhetetlenség kategóriáját? Nagyon fontos azt hiszem, hogy a felvételek során ezt szem előtt tartsuk. Különösen az alkalmazottak, az állandó alkalmazottak felvétel esetében. 2013-ban be akartak vezetni egy rendszert, amely a whistleblower-öket, a veszélyre, beső hibákra figyelmet felhívókat védeni. Szeretném hallani az ügynökségektől, hogy itt volt-e előrelépés, védték-e ezeket a vészjelzőket. Aztán végül az EIOPÁT illetően a biztosítás és foglalkoztatói nyugdíj felügyeleti hatóságot a Finance Watch jelezte például, hogy az IOPA-nál működnek szakértői csoportok, és ezekben a szakértői csoportokban alulreprezentáltak a civil szervezetek, így aztán igazából csak a pénzügyi világnak az érdekei kerülnek mindig előtérbe, és a nemi, illetve a társadalmi aspektusok nem esnek ugyanolyan súlyallatba. Ez nem igazán a hozzáértés kérdése, hanem csak az, hogy az IOPA mit tud mondani a szakértői csoportokra. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Aztán, ha nincs további kérdés, akkor a válasz következő. Ha jól gondolom, akkor Bart Stas az EFSA-ról kérdezett, aztán jött kérdés az EASZ-ról és az EIOPA-ról, illetve a Frontex-ről. Talán ilyen sorrendben kezdhetnénk is. Tehát az EFSA részéről először. Berhant Ul, a, v, a vezérigazgató. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy válaszoljak a kérdéseikre, és Stász úrnak a kérdését szeretném megválaszolni. Nagyon fontos dologra mutatott rá arra, hogy a tudományos kitűnőség esetében ne csak azt vegyük figyelembe. Az EFSA ö, tudományos tanácsokat nyújt, de külső szakértők segítségével. Az USA-ban a szakértők, belső szakértők, az EFSA esetében a különböző tagállamokból több mint 1500 külső szakértőnk van, és együtt dolgozzák ki a kockázatelemzéshez szükséges mm, szakértői jelentőseket. Hogy megvilágítsam, 2012-ben 7000 összeférhetőségi nyilatkozatot világítottunk át az üléseinken, és évente 1 millió eurót fordítunk a e munkánkra, például az információs technológiai fejlesztésekre. Így aztán annak a kérdése, hogy a tudományos szakértők összeférhetetlensége felmerül-e, igen, nagyon előtérbe került az elmúlt öt évben, 2011-ben vezettük be a stratégiát ezzel kapcsolatban, ezt bevezettük 12-ben, hogy megfelelő minőségű tudományos szakértőket alkalmazunk, de elkerüljük az összeferhetetlenséget is. Stász úr, ön azt mondja, hogy amikor az összeférhetetlenséget megállapítjuk, akkor miért nem tiltjuk ki őket örök, örekre? Én azt mondanám, hogy nincs arra lehetőség, hogy aki egy ipari szektornak dolgozik, az nem adhat nekünk tanácsot. Tehát ez kizárt. Aztán tudományos konferenciák szervezése és a meghívott előadók. Mi azt mondjuk, ha a konferenciát a munkacsoporton vagy a panelen belül szervezzük meg, az összeférhetetlen, de ha azon kívül, akkor a szabályaink lehetővé teszik, és szerintünk ez így helyes, hogy ezt megtegyék, mert így kaphatjuk meg a legjobb tudományos tanácsokat, és ugyanakkor elkerülhetjük az összeférhetetlenséget. Ön említette a Nemzeti Élelmiszerhatósági Tagságot. Hogyha ez tanácsadás, legyen ez fizetett vagy fizetetlen, nem megengedett az ilyenfajta tagság nem engedhető meg, hogy egy ilyen személy részt vegyen a munkacsoportunkban. De Stász úr rákérdezett arra, hogy mi a kapcsolat a tudomány és a döntéshozatali folyamat között Európában. Az f szám belül, ahol ugye főleg külső szakértők dolgoznak, ez egy nagyon jó és hatékony modell. Véleményem szerint, és ezt a számvevő szék is jól látja, az f ban megteremtettük az egyensúlyt. Ez nem azt jelenti, hogy még nincs mit tenni, de mindig meghallgatjuk a civil szervezeteket, vannak átláthatósági kezdeményezéseink 2014-ben reformokat vezettünk be, és tanulhatunk a kritikákból, de ha elmondhatom, nem igazán az a lényeg, hogy melyik szakértőket választjuk ki, bár ez is fontos, de ami tényleg fontos lenne, a folyamatnak az átláthatósága és sértetlensége. Azt hiszem, hogy így reagálhatunk kritikákra is, és megmutathatjuk. És akkor itt köszönetet mondanék a szakértőknek, akik fizetetlenül nyújtják a szolgáltatásokat ellenszolgáltatás nélkül, és hozzájárulnak a tudományok előre haladásához és Európa összetartásához. Köszönöm. Köszönöm. A titkárság felhívta a figyelmemet, hogy az EIT-ra és az IRA-ra is voltak kérdések a raportörtől. De most akkor folytassuk. De Jong úr az EA szót illetően, a menekültügyi támogatási hivatat, vagy nem? Nem az volt? Más volt? Melyik ügynökség volt? Menekültügy? Nem. Menekültügy volt, de nem kérdés, csak azt mondtam, hogy ők a legjobb gyakorlatot hogyan demonstrálják a nemzeti szakértők és a belső alkalmazottak egyensúlyát, illetően talán elmagyarázhatnánk, hogy hogyan döntöttek úgy, hogy ezt a politikát követik. Tehát az EASZO részéről Robert Fitzer eh, igazgató úrnak adta meg a szót, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Valóban. Mi az összeférhetetlenséget nagyon komolyan vesszük, mindjárt elmondom, hogy miért. Az ügynökségen belül a szakértők és az alkalmazottak gyakorlatilag ugyanarra a területre vonatkozó munkát végzik, tehát ha másként kezelnénk őket, az nem tűnt jó ötletnek ezért. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Folytatjuk. José Manuel Leseta Garciának adnám át szót az Európai Innovációs és Technológiai Intézet részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani a meghívásért. Először vagyok itt az önök fontos bizottságában. Mindenek előtt a parlamentnek szeretnék tisztelettel adózni, hiszen a parlament és a tanács hozta 2008-ban azt a döntést, hogy az innováció és a technológia is kapjon egy ilyen európai szervet, hogy az emberek vállalkozóbbak legyenek. Tehát hálával tartanom, tartozom önöknek is. Úgy döntöttünk, hogy az EIT az Európai Innovációs Technológia szolgálatában van. Én azonban csak 2011. júliusában kerültem oda. Felmerült az érdekek összeütközése. Már eléggé korán észrevettem, hogy mennyire fontos az, hogy erős könyvvizsgálati rendszer legyen. Mindenképpen szeretnék javítani a munkánkat, de meg kell néznünk a korábbi működési feltételeket is egy külső könyvvizsgálással, hiszen itt mégiscsak az adófizetők pénzéről van szó. És mérgező gazdasági környezetben vagyunk. Két dolog lehet esetleg érdekes önöknek, tehát ami a ösztöndiakat illeti, itt mindenképpen haladásról számíthatok be. 2012-ben, ahogy ezt az előadó is mondta, nagyon fontos év volt. Tehát nem csak a tranzakciók, hanem a haladás, az eredmények tekintetében is. És a bizottságok figyelmét már felhívtam, hogy itt a minősített vélemény csak is azokra a ösztöndíjakra vonatkozik, amelyek 2010-ban jelentettek tranzakciót. Ez nagyon fontos. A 2011-es kifizetésekben semmilyen materiális tévedés nem volt. Az EIT ebben az évben nagyon megbízható volt, és nagyon tisztességes. Tehát 2011-ben nem volt semmi dologi tévedés, 2010-ben is vizsgálták a munkánkat, ez a munka azonban még most is zajlik a számbevőszék részéről, tehát egy kicsit több időt kérek, de örömmel jelenthetem önöknek, hogy ez is, mert nagyon komolyan veszük a számbevőzéket, tehát lezárult már ez a dolog, és a 2010-2011-es eredmények is hibamentesek. Elnök úr, szeretnék most a 2011-es évre visszatérni. 2012-ben született meg a könyvvizsgálati jelenség. És körülbelül egy évre van szükség abban a tekintetben, hogy megvizsgálják az ösztöndíjak sorsát. Így a 2011-es eredményeket 2012-ben kaptuk meg a 12-es, 13-ban, tehát megfelelő időben kaptuk meg ezeket a jelentéseket. 2010-re visszatérve elnök úr. Szerintem ez pedig nagyon fontos az önök számára. 2013 májusában eh, kezdte meg a számbevőszék a vizsgálatokat, és a végleges jelentést eh, tavaly, október-novemberben kaptuk meg. Tehát eh, nagyon örülünk, hogy az összegeket megfelelő módon ki lehetett fizetni. Tehát ennyit szerettem volna szólni az ösztöndíjrendszerről. 2012 tényleg egy különleges év volt, hiszen eh, itt megpróbáltunk gyorsabban előre haladni, nem engedhetünk meg eh, magunknak semmi több incidenst. Tehát ez a könyvvizsgálat, számvizsgálat nagyon eh, kemény volt, de fontos volt, hogy az EIT integritása érintetlen maradjon. Úgy gondolom, elnök úr, hogy mindent latban, illetve garantálhatom önöknek a, a tisztességes, korrekt tranzakciókat. Így a belső ellenőrzés is jól működött. A korábbi auditor elment, így 2012-ben megváltozott a helyzet, de ez nem jelenti azt, hogy várunk, azonnal kiírtuk ezt a pozíciót, és egy kis időre volt szükségünk. Néhány publikáció is megszületett. a Az első felhívásra nem jöttek jó jelöltek, a második állás kiírás júniusban járt eredménnyel. A kinevezett auditor pedig 2013. szeptemberében kapta meg végleges kinevezését, így az új auditorunk csak most január 1-ével tudott teljesen munkába állni. Tehát tavaly ebben a tekintetben egy elvesztegetett év volt, és éppen ezért elhatároztuk, hogy egy belső számvizsgáló bizottságot is létrehozunk. De most már megvan ismét a kompetens könyvvizsgálónk. Az auditáló bizottságot pedig akkor állítottuk össze, amikor elhagyott minket a régi auditor, és úgy gondolom, hogy eh, most sikerült ezt eh, áthidalnunk. Az eh, auditáló bizottság támogatja az ajánlások végrehajtását. Természetesen ez a menedzsment felelőssége marad, azonban az auditáló bizottsága belső auditor számára több függetlenséget jelent. Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy megválaszoltam kérdésüket, de természetesen rendelkezésükre. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm Garcia úrnak a választ. A következő a Frontex. Kinek van a kérdései a Frontexhez? Laitinen urat szeretném köszönteni, aki a Frontex ügyvezető igazgatója. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő, tisztelt európai számbevőszégi tagok, kedves kollégák! Összesen öt kérdés hangzott el a Frontexhez, amelyet a jelentéstevő fogalmazott meg, és ezeket most sorban végigvenném. Az első kérdés arra vonatkozott, hogy a Frontexnek miért nincsen szüksége az összes tevékenységgel kapcsolatban. Ahhoz, hogy erre válaszolni tudjak, pedig röviden, látnunk kell azt, hogy ez a művelet milyen jellegű, a tagországok hajóikkal vagy repülőikkel végzik ezt az ellenőrzést a határokon, és más tagországokra is jelentős nyomás, nyomás nehezedik. Amikor egy hajót vagy egy repülőgépet bevetnek, akkor nem lehet az összes költsége dokumentálni, mint más típusú műveleteknél például, és értjük azt, hogy itt egy hiányosságról van szó, tudjuk azt, hogy egy hiányosságról van szó, azért, hogy a kockázatokat csökkenteni tudjuk, egy másik típusú rendszert hoztunk létre, annak érdekében, hogy utána járhassunk annak, hogy a költségek megalapozottak-e. A rendszert RIM-nek hívják, tehát Running Cost of Equipment, a felszerelése szükséges folyóköltségek, amelyeket felhasználnak a műveleteknél. Amikor minden egyes hajót, illetve repülőgépet felcímkéznek egy adott költséggel, milyen típusú költséget vett fel, például az olaj. És az ilyen típusú kalkulációnál kiszámítjuk az úgynevezett járatott időt, Ez pedig nagyon nehéz megtalálni az ilyen típusú műveleteknél. Tehát nem az egyéni dokumentációnál, hanem inkább itt um, az úgynevezett patrolling hours uh, ellenőrzéséről van szó, amelyet az említett uh, részletes uh, REM adatlap alapján számítunk ki. Egy további pont, amely említése méltó, és fontos, hogy ezt megértsük, hogy kik is az érintetteink, akik kapják um, ezt a támogatást, ezek a tagországi határellenőrző szervek, őket érintik a, mű, érintik a műveletünk, műveleteink. Amennyiben lehetőség van erre, kérünk dokumentációt, például éves szinten 10 millió eurót kérünk a közös visszatérítési műveletekhez. Itt a dokumentáció nagyon részletes, és hagyományos módon lehet ezt elkészíteni, illetve más típusú eszközök felhasználásával olyan helyen, ahol erre szükség van, illetve ahol ez célszerű, ott kérünk dokumentációt. A második kérdés a fizikai leltára vonatkozóan, hogy 2012-ben ez nem működött még. Miért nem működött? 2012 a 2011-es év szempontjából, az alaptava szempontjából egy olyan év volt, amely nagy hatása volt a 2011-es év. 2011-ben a Frontex tevékenysége egy más dimenzióba lépett, és itt újra kellett prioritizálni a tevékenységeket, nem csak operatív szempontból, hanem az allokáció szempontjából is, hiszen limitált adminisztratív személyzet állt rendelkezésre. Ezen kívül próbáltuk felmérni azt, hogy milyen hatások, milyen kockázat merülét fel, és arra a következtetésre jutottunk, hogy 2012-re a fizikai lejtározási rendszer a legjobb gyakorlatokat volt hivatott követni, de nem sikerült ezt teljes mértékben megvalósítani. A jó hír az, hogy Jelenleg működőképes ez a rendszer, és a fizikai leltározási metodológia alkalmazásra került, illetve világos képünk van arról, hogy mivel rendelkezünk, és mi az, amivel nem rendelkezünk. A harmadik kérdés a rekrutálásra vonatkozott a jelentés, kiderül az, hogy jelentős hiányosságok vannak a felvételi folyamatokat illetően. Itt két eh, külön folyamatról beszélünk, illetve a rekrutási folyamat két külön részéről, és nagyon nehéz ezt ahhoz a környezethez igazítani, amelyen belül működik a Frontex Varsóban, tehát itt küszöböket kell létrehozni a jelöltek számára, nagyon kevés jelöltünk van bizonyos esetekben, és a legmegfelelő jelöltet kell kiválasztanunk közülük, volt még egy további szempont is arról, hogy az interjú kérdéseit előre definiáljuk-e, még az interjú előtt. Tehát a második megoldás könnyebb, de ami a küszöbb megállapítását illeti, itt egy jelentős kihívásról van szó, és nagyon fontos, hogy ez a legjobb gyakorlatokkal összhangban álljon. A negyedik kérdés a személyzetre vonatkozott. Két igazgató a háromból elhagyta az ügynökséget. Is that we, the, the, all the directors were appointed for a fixed term period. Az összes igazgatót határozott időre nevezték ki, 5 évre, és egy további igazgató úgy döntött, hogy letölti mandátumát, egy másik igazgató levonta a saját következtetéseit, és azt kérte, hogy engedjék el, csak néhány hónappal azelőtt, hogy egyáltalán felmerült volna a kérdés, hogy az ő szerződését meghosszabbítják-e vagy nem. Tehát ennek hatása van a 2012-es évre nézve, és illetve a kérdés, hogy ennek volt-e hatása, én nem láttam a hatást a 2012-es évre nézve, hiszen különböző személy prioritásokkal jelennek meg, és lehet, hogy néhány hiányosságot sikerülhetett volna kikerülni vagy enyhíteni előzetesen, ha ezt tudjuk. Az ötödik kérdés a kínálatra vonatkozik. Miért nem kaphatunk hasonló információt egy adott forrásból, mint mondjuk más forrásokból? Itt a következő nagyon fontos. A legtöbb hatóság, érintett hatóság nem rendelkezik központosított beszámolási rendszerrel, amely lehetővé tenni azt, hogy egyensúlyt teremtsünk, illetve hogy az eredményeket összevethessük. Jellemző az, hogy a pénzügyminisztérium, egy adott tagország pénzügyminisztériuma, amely követi a mérleget, ha őket megkeressük, vagy a hatóságot megkérdezzük, akkor különböző válaszokat kapunk a kérdésünkre. Tehát ezt a pontot ugyanúgy értékeltük, mint más pontokat a szemvelősi jelentésben, de el kell mondanom azt, hogy itt egy nehéz feladatról van szó, szóval nehéz ezt úgy megoldani, hogy eleget tegyünk a kihívásoknak, az elvárásoknak, amelyekről említést tesz a jelentés. Tehát összegezném, akkor nagyon komolyan vesszük az Európai Számvevőszék vizsgálatának eredményeit, amilyen 2012-es évet illeti, 2013, illetve 2014-ben szinte az összes helyen működőképessé vált a rendszert, és első alkalommal hallottam a disclaimerről, illetve ennek a súlyosságát is komolyan veszük. Köszönöm szépen, elnök úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Lightinen úr. Akkor most áttérek a következőre. Az Európai Biztosítás és Foglalkoztató nyugdíjfelügyeleti Hatáság, az EIOPA. Elnök úr, tisztelt képviselők, megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, a folyamat részét képezzük. Engedje meg, hogy köszönetet mondjak az Európai Számbevőszék kollégáinak is, és az Európai Bizottság képviselőinek is, hogy itt vannak. Hiszen ugyanaz a célunk ebben a teremben. Az átláthatóság, a hatékonyság. Most szeretnék a kérdéseken sorban áthaladni. Tehát eh, az érdekösszeütközés, érdekkonfliktus, jelen van a honlapunkon is, azonban a honlapunk nem túlságosan felhasználó barát. Az elődünktől származik még, amelynek nagyon korlátozott forrásai voltak. A weboldal projekt elképzelése az, hogy felhasználó barátabbá tegyük, és szeretnénk később a nyáron az új honlapot szolgálatba állítani. Tehát az etikai szabályok értelmében a jelen keretek között is megpróbáljuk honlapunkat átalakítani. Nincsen információ a honlapunkon pillanatnyilag, és ez így eh, nincsen jól, ezt tudjuk, éppen ezért próbáljuk orvosolni a helyzetet. Tehát mit szeretnénk ezen az adhok oldalon elérni? Hozzáférhetőséget, hogy könnyen hozzáférhessünk. Szeretnénk a menedzserekről az információt feltenni, a menedzsment tagjai már szerepelnek. Az EIOPA személyzete miért nincs? Azért, mert nagyon kellemetlen helyzetben vannak. Az egyik kollégánk nagyon kellemetlen helyzetben van. Korábban az összes telefonszám rajta volt a honlapon. És az egyik kollégánkat megfenyegette valaki, öngyilkossággal fenyegette meg, felvettük a kapcsolatot a német rendőrséggel is, és úgy döntöttük, hogy az ilyen helyzetet el akarjuk kerülni, és csak is a, az igazgatóság tagjai szerepelnek a honlapon. Tehát itt az összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak mindenkire. A végrehajtó, illetve az ügyvezető igazgatónk nevezi ki a tagjainkat. Egy nagyon különleges rendszerünk van a döntéshozatal tekintetében, és így a felügyelő tanács is foglalkozik etikai szabályokkal. Átláthatóság és az etika az ügynökségünk számára mindig prioritás volt. 2011-ben eh, az etikai megbízott kinevezése volt az egyik első feladatom. Itt a partnereink, eh, illetve a munkatársak családjainak eh, helyzete természetesen az összeférhetetlenségi szabályok alá esik. Nagyon fontos az, hogy ha valaki eljön az EIOPA-hoz hozzánk dolgozni, akkor elfogad egy etikai kódexet. Természetesen összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek a vezető tisztségviselők, a különféle érzékeny funkciónkra is figyelünk, hiszen az érzékeny területek kockázatot is jelenthetnek számunkra. Megbeszéltük természetesen az Európai Bizottság belső auditálási szolgálatával ezt. Tehát leírtuk az érzékeny funkciókat, tehát hogyha valaki közvetlenül érintett. Tehát az első kérdés ezt mondtam volna. A másik az a nagy IT projekt, amely 2011 és 2015 között zajlik. Ez egy nagyon közvetlen valami, és jó hírem van. Ezt a projektet az Insolvency 2-es motiválta, és az Európai Tanácsban, az Európai Parlamentben is jelen van ez és utána szabad utat kapott ez a projekt. És úgy néz ki, hogy az Insolvency 2 az 2016-ban hatályba léphet. 2014 és 2016 között még két évünk van, és számos lépést kell itt most tennünk, hogy az új kockázat alapú felügyeletnek megfeleljünk. 2015-ben jelenteni kell az új munkaeszközünkről. Nyilvánvaló az, hogy 2014. decemberre lesz a határ, és addig nem csak a taxonómiát fejlesztjük ki, hogy hogyan gyűjtjük az adatokat, de a jelentés sémát is. Így 2015 alatt tesztelhetjük. Tehát 2013-14-ben az adatgyűjtés tekintetében egy sajátos rendszert használtunk, tehát nem vagyunk IT szakértők. De a nemzeti felügyelőhatóságoknak ingyen bocsátjuk rendelkezésükre, kb. 5000 biztosítóval kell foglalkozniuk. Ezen kívül ezeket az adatokat begyűjtjük, az új taxonómia nyelvére folytatjuk. into the required XBRL taxonomy és felvezetjük ívekre az adatokat, így eljutatjuk ezeket a nemzeti hatóságoknak, és a nemzeti hatóságok pedig megvizsgálhatják az adatokat. A mi költségvetésünket a tagjaink fizetik, és így a költségek megkettőzését is előrözzük. Van egy összpontosított, egy központi adatbázisunk, és a partnereink számára gyűjtjük az adatokat. Tehát haladunk, és természetesen beszámoltunk haladásról is. A Solvency 2 bevezetéséhez minden kész áll majd 2015. januárjában. De most itt két blokkról beszélnék, az egyik az IT megoldások, a másik az IT infrastruktúra. 2011 és 15 között itt 8,2 millió eurót fektettünk be az IT megoldásokba. És az IT struktúra több mint 5 millió euróba fog kerülni. Tehát ez egy óriási projekt, hogyha belegondolunk, hogy 13,8 milliós a költségvetésünk. A harmadik kérdés az előadó részéről átvezet engem 2012-be, és onnan térek át majd 2013-ra. Még akkor is, hogyha ez a 2012-es mentesítési eljárás. De mi szeretnénk az Európai Parlamentnek válaszokat adni, hiszen nagyon fontos az, hogy a projektünkről világos információk legyenek. Tehát ez a 79 százalék igazából csak az IT infrastruktúra projekttel függ össze, nem 2,2 millió euró, de van még négy terület, ahol itt eh, a pénzek áttevődtek. Itt van egy ESMAHAP nevű tagságunk, tehát a tagjaink fele az Esmában is tag. Nagyon fontos az, hogy itt a költségeket ne kettőzzük meg. És 193 ezer eurós volt ez. A nemzeti felügyelő szervek továbbképzése 30 továbbképzési projektünk volt, és a szemináriumokkal, továbbképzésekkel decemberben, novemberben, decemberben is foglalkoztam, de 2012-ben, 2013-ban nagyon sok felügyelőt képeztünk tovább. A tagállamoknak, illetve a tagjainknak is pénzügyi nehézségeik vannak, de mindenképpen szükséges, hogy a szakértelmet eljutassuk hozzájuk természetesen itt a továbbképzésre szánt összegeket is korrekt módon kell felhasználnunk. De nagyon lényeges, hogy eljöjjenek a nemzeti felügyelők. Ez megint egy 140 ezer euró. Az IT biztonság, az információ csere biztonsága 49 ezer euróba kerül, és van még egy IT üzleti jelentési projekt 60 ezerért. Tehát a nagy IT infrastruktúra, a nemzeti felügyelők továbbképzése és az ESMA-val meglévő együttműködésünk körülbelül 100 eh, ezer euró. Akkor áttérünk 2013-ban. 85 százalékos átvezetésünk van. Egy eh, átláthatósági gyakorlatot végzünk, és ez még mindig az ambiciózus IT projektünk keretein belül zajlik. 2012-ben összességében 2,8 millió eurót szántunk erre az IT projektre, és ez pedig 2014-ben egy 3,8 milliós átvezetést jelent. 6 százalék már kifizetésre került, azonban a több 2014 alatt kerül kifizetésre. Itt egy nagyon lényeges megjegyzést tennék még. Az átvezetések pedig nem feltétlenül ezzel a nagy projekttel függnek össze. De itt most egy nagy keretszerződésünk van, és a 2012-es átvezetések 79%-osak voltak, és ennek a 95%-át már megoldottuk, tehát a források megfelelő felszívást kaptak. Most a, szeretném a szakértők kérdését elmondani. Van egyfajta szakértői csapatunk, ez a saját, illetve a nemzeti felügyelők szakértelme, és akkor vannak az érintett csoportok és itt a harmadik fél jelenlétéből is profitálunk. Tehát itt vannak a fogyasztóvédelmek, a szakszervezetek, az NGO-k, a magángazdaság. Az első kiválasztási folyamatot lehetett volna javítani. A második 2010-ben volt. Akkor még az ügynökség nem született meg. Egy rendelet alapján történt a kiválasztás, és itt el kellett dönteni, hogy a kritériumokat hogyan alkalmazok. Tehát a régi bizottság lehetett volna a minta. De mindenképpen javítottunk, tehát megtárgyaltuk az esetet az ombudsmannal is. Megnéztük, hogy kik voltak ott a régi érintettek közül, megnéztük, hogy hogyan lehetne javítani a helyzetet. És így kidolgoztuk a kiválasztás új szabályait, és véleményünk szerint ez pedig megfelel az olyan testületek igényeinek is, mint a Finance Watch vagy az Ombudsman. Most végezetül az utolsó megjegyzéseim. Egyenlőtlenség van, sajnos, de dolgozunk rajta, hiszen a rendelet azt mondja, hogy a 30 tagunkból tíz az ipar képviselője. Ötnek független tudományos műhelyből kell jönnie, és aztán bejönnek az állás keresések. Tehát is természetesen földrajzi kiegyenlítettségre is törekszünk, nemek közötti egyenlőségre. Tehát az öt munkahelyre státuszra ötöt kaptunk, és mind az öt ugyanabból a tagállamból jelentkezett. Hát akkor most mit csináljunk? Tehát hármat be lehet vonni, különben azt mondják nekünk, hogy diszkriminálunk a nemzeti hovatartozás alapján, vagy újra nyitjuk az eljárást. Nem volt ideális ez a folyamat, most jó folyamatunk van, megbeszéltük az ombudsmannal is, jó a helyzet, a visszajelzések alapján, de néha a realitás azért bonyolítja a dolgokat. A érintettek csoportjának az elnök asszonya pedig fogyasztóvédelmi képviselő. Köszönöm. Thank you very much for this. uh... Köszönjük ezt a igen kiterjedt válaszadást, és ez csak azt bizonyítja, hogy milyen komolyan foglalkozik a kérdésekkel, még két ügynökség, erre vár a szó, és a bizottság is szeretne szót kérni. Úgyhogy először az EASZ-nak, a repülésügyi ügynökségnek adná meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ugyan az EASA alá tartozom, és köszönöm, hogy szót kaptam, de az ELSA nem szeretne hozzászólni, mégpedig azért nem, mert a bal oldalamon ül a főnököm, ő pedig ma már elmondta mondani valunkat. Esetleg átadja a szót a főnökének most, mondja az elnök. Okay. So, so um, Yeah, Mr. Verslijper, if you, yes, if, uh, you would you, like, if you would like... Uh, Ön, Verslijper úr, hogyha szeretne hozzászólni. Igen. Nem tudom, működik a mikrofonom? Nos, elnézést, hogy nem működött a mikrofonom előtte. Először is köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, ez egy fantasztikus vita, de nagyon fontos meghallgatnunk a bizottságot is. Az ügynökségek tevékenységéről kiadtuk a jelentésünket, és ebben a jelentésben az elhíresült úti terv a 34-es akció nagyon fontos, különösen az összeférhetetlenségre vonatkozó része. Már sok minden elhangzott erről, de 2013. decemberében az EB kiadta az iránymutatásait, hogy a decentralizált ügynökségeknél hogyan kell kezelni az összeférhetetlenséget. Azt is tudják, és most nem megyek részletekbe, hogy ez egy folyamatos munka, és folytatjuk a munkát az idén, és még pontosítjuk az iránymutatásokat, amiket a bizottság adott ki, úgyhogy tényleg ez egy olyan terület, ahol nagyon nagyot léptünk előre, és nagyon örülünk annak, hogy az úti terv és az intézmény közi munkacsoport munkája ilyen egyértelmű iránymutatást eredményezett az összeférhetetlenségre vonatkozóan. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm. Most pedig a bizottság. Nem, nem szeretnének hozzászólni, jó? Akkor számvevőszék, és aztán a jelentéstevő. Thank you, Mr. Chairman. Uh, first of all, I have to thank... Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Szárvama úrnak szeretnék köszönetet mondani. Nagyon fontos kérdést tett fel. És jól rávilágít arra, hogy mennyire fontos ez a terület. Ha jól értettem Szárvama úr kérdését, Ő azt kérte, hogy a számvevőszék koherensebb auditálási folyamatot valósítson meg, mert nagyon eltérnek az ügynöksége karakterükben. Igen, hát ez, ez tény. Némányuk szabályzó hatóság, néhányuk megfigyelő, vagy megfigyelő központ, megint mások kutatással foglalkoznak, vagy tudományos tevékenysége. Más-más a méretük, a felépülésük és az irányítási struktúrájuk. Tehát ha jól értem Szárfama úr kérdését. That, uh, uh, probably thinks that uh, it should have been there more, uh... Arra utalt, hogy koherensebbnek kellett volna lenni a kritériumainknak az auditálás során. És egységesebbnek és figyelembe kellett volna ezen belül venni azt, hogy más és más minden ügynökség munkája. Még akkor is, ha egységes megközelítést alkalmaztunk volna, akkor is nagyon nagyok a különbségek az ügynökségek között. El kell, hogy mondjam, hogy az auditunkat a szerződés rögzíti, illetve a pénzügyi szabályzat, hogy hogyan kell, hogy lefolyjon, amely a decentralizált ügynökségekre vonatkozó pénzügyi kereteket megszabja. <clears throat> Az, hogy száz százalékosan hogyan zajlik egy szabályos audit. Ez univerzális, de minden egyes ügynökségnél külön kell ellenőriznünk, hogy a számadatok megbízhatók-e, a végrehajtott tranzakciók jogszerűek-e és szabályosak-e, és akkor figyelembe kell venni a méret különbségeket, illetve a kitűzött célok eltérőségét. Ennek ellenére teljes mértékben titatában vagyunk annak, hogy önök szeretnének megfelelő tájékoztatást kapni, Először is a számvevőszéknek vannak külön jelentései, ezekkel reagálunk, amikor ezt meg tudjuk tenni. Ezt azért mondom, mert nagyon korlátozottak az erőforrásaink, mint pénzügyileg, mint emberi erőforrások. De van egy külön jelentésünk az összeférhetetlenségről, ezt nemrég adtuk ki. A kezdetek óta, amióta hivatalba léptem, én az auditot nagyon széles körűen folytattam le, és megpróbáltam összekapcsolni. a költségvetési aspektusokat, és magát az irányítást eseti alapom. Például az átvitt összegeket illetően, ha ez nagy mennyiségű volt, akkor megvizsgáltam, hogy ez tervezési hiba miatt történt, vagy a tevékenység jellegéből adódott, például hogy több éves tevékenységről beszéltünk. Ugyanezt mondható el a kifizetéseket illetően, hogyha újra és újra megtagadták, az jelezheti azt, hogy maga a támogatás, amit egy bizonyos ügynökségek nyújtottunk, a valós szükségletekhez képest túlzott. Uh, given to this, to this uh, uh, self-agency. So to... Tehát megpróbáljuk az auditálások során figyelembe venni az ügynökségek jellegét, ahogy Szárvama úr is ezt említette, és ez lehetővé kellene, hogy tegyen, hogy koherens, univerzális legyen az audit, de ez nem lehetséges teljes mértékben. A parlamentnek kell a munkánkból levonni a következtetéseket, mert én ezt ismétlem, mi próbálunk megfelelni az önök elvárásainak és igényeinek. Elnök, köszönöm szépen. Köszönjük a szemvevőszégnek, Russzó úr. És tessék, Szárvama úr. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az összes résztvevő ügynökségnek, mindazoknak, akik reagáltak a kérdéseinkre. Ez valóban azt mutatja, hogy az emberek eltökéltek, amikor megbízták őket egy feladattal, amire kinevezték őket. Természetesen nem kell külön megemlítenem, hogy ez még mindig a munkában hagy meg bennünket, soha nem fogunk úgymond elérni majd a célhoz, folyamatosan úton vagyunk, hiszen feleslegessé válna a szakbizottságunk is, amennyiben ezt sikerülne elérni, más szavakkal fogalmazva. Vegyük például a Frontex példáját. Itt nem egy fekete-fehér képletről van szó, és a mentesítésnek sem kell fekete-fehér képet mutatnia. Amikor a végrehajtó ügyvezető igazgatót hallgattam, Leiten Szurán, kimerítő részletes válaszait, akkor eszembe jutott az, hogy bár különböző világokban élünk, más szakkal fogalmazva, amit a számvevőszék megállapított a 100% feletti szabályosságról, tehát amit koherens módon értékelt az auditjában, egy más képet mutat, mint az, amivel a Frontex szembe találja magát a feltételek, amelyek között működik. Tehát azt szeretném itt hangsúlyozni, hogy folytatnunk kell ezt az utat, És fontos, hogy a két fél minél többet beszéljen egymással, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljék, tehát úgy tűnt számomra, hogy az eszközök és a hagyományok, ahogyan az Európai Unióban ezt a munkát végzik, nem mindig illeszkednek azokhoz az igényekhez, amelyekkel mi, ugyanazon személyek, megbíztuk az érintetteket. Tehát itt inkább egy filozófiai jellegű felvetésről van szó. Én vagyok a jelentéstevője az ügynökségek mentesítésének, tehát ez a feladatom. Tehát még egyszer köszönetet szeretnék mondani Látom, hogy önök mind nagyon komolyan vették ezt a munkát, mindannyian nagyon sokat tanultunk, és remélem, hogy könnyebb lesz majd a munkát, és ennek szellemében folytatni. Elnök, köszönöm, köszönöm, hölgyeim és uraim, köszönöm ezt a jelentést, köszönöm a vitát, elérkeztünk az ülés végéhez, illetve a nyilvános ülés végéhez. Holnap folytatjuk az ülést. Köszönöm, lezárom az ülést. Thank you.